Köszönöm szépen, elnök úr. Az egyetlen szabály, amit itt a parlamentben betartunk, ez a szólás idejének időpontja, illetve szabálya. 7 percet ki fogom használni, Úgyhogy lehet, hogy nem sikerül megemlítenem az összes kitűnő hozzászólást, amit tegnap a munkacsoportban hallhattam. Akkor nézzük, hogy mely az a hét pont, amely véleményem szerint a munkacsoport következtetéseinek megfelel. Az első következtetés az, hogy ez a válság sokkal súlyosabb, sokkal kiterjedtebb, sokkal globálisabb, mint amit eredetileg várhatunk. Strukturális válságról van szó, és nem csupán ciklikus válságról. A 29-es válság az Egyesült Államokban alakult ki, és két évbe telt még Európába eljutott, de a jelenlegi válság azonban két hét alatt elérte Európát. A harmadik figyelmeztetés az, hogy a decoupling tézise, tehát, hogy a feltörekvő gazdaságok maguk után tudják húzni az egyéb gazdaságokat, ez sajnos hamis ugyanis úgy tűnik, hogy ezek a feltörekvő gazdaságok szintúgy elszenvedik a válság következményeit. Aztán a második következtetésünk az az, hogy az elképzelések talaján lehet egy revolúciót, egy forradalmat tapasztalni. Az 1929-es válság után, illetve a 73-as válság után, az első olajválság után voltak hasonló elképzelések tapasztalhatók. A deregulátor gondolkodás, illetve az önszabályozás után pedig sikerült a szociális piacgazdaságot felemlegetnünk, amire Pöttering úr is utalt, egy olyan szociális piacgazdaság, amely a játékszabályokat megállapította, arra törekszik, hogy a versenyt a piac szabályozza, a szociális kompenzáció elvét alkalmazza, és arra törekszik, hogy a fejlődés tiszteletbe tartsa a környezetvédelmet. Aztán a harmadik pont pedig egyértelműen a pénzügyi válságra utal. Minden hozzászóló úgy látta, hogy a hitelpiacok helyreállítása az egyik alapfeltétel ahhoz, hogy a piac a gazdaságok, a családi gazdaságok, illetve a vállalkozások újra működjenek. Ezért nagyon fontos tehát, hogy helyreállítsuk a bizalmat a pénzügyi rendszerekben. Ami pedig a monetáris politikát illeti, az Európai Központi Bank függetlensége függetlenségének megerősítése az egyik legfontosabb, és két kérést meg is fogalmaztunk az EKB felé, gyorsaság és határozottság a kamatláb csökkentésében, illetve hosszabb határidőket megállapítani a tőke injekció esetében. Az EKB 6 hónapos határidőt állapított meg a hosszú távú fellépések esetében, a Federal Reserve pedig három évet. Biztonságos, megbízható befektetéseket biztosíthat így módon hosszú távon. Aztán pedig a bankközi hitelek megléte az egyik feltétele a válságból való kilábalásnak, aztán pedig a kamatlábak csökkentése, illetve a tőkeinjekció, amely az EKB-ből, vagy pedig a nemzeti bankrendszerekből származik, a lehető leghamarabb eljusson a hazai gazdaságokba és vállalatokba. Aztán a szabályozó keret felülvizsgálata, az átláthatóság megállapítása, felállítása a vállalatokban és a piacokon, illetve a felülvizsgálati, felügyeleti eszközök helyreállítása, a negyedik feltétele annak, hogy ezt a pénzügyi válságot meghaladhassuk. Illetve az utolsó ezek közül, hiszen globális a válság, és komolyabb, mint ahogyan gondoltuk, az intézményi architektúrát is felül kell vizsgálni, és nagyobb szerepet kell biztosítani a Nemzetközi Valuta Alapnak, illetve a Financial Stability Forumnak. A negyedik pedig, hogy nem szabad elfelejtenünk, hogy hogyan haladtunk előre, és most a belső piacra gondolok. A versenynek működnie kell az állami segélyek területén, a pénzügyi intézeteknek, illetve az ipari szereplőknek szintúgy. Ezt a közös aktívát nem szabad tönkretennünk a jelenlegi válságban. Aztán pedig az ötödik következés, hogy nem szabad kifelejtenünk, hogy a növekedés és stabilitási paktumban az államháztartás egyensúlya az egyik alapfeltétele a makrogazdasági stabilitásnak, és ez pedig feltétele a fenntartható fejlődésnek szintúgy. Számos ország ban fognak kezdeményezni szabálysértési eljárást, és a bizottságnak a feladata, hogy létrehozzon olyan terveket, amelyek segíthetnek abban, hogy a középtávú egyensúlyhoz visszatérhessünk a lehető leghamarabb. Aztán pedig a gazdasági fellendítésnél, ez a hatodik pont, kiemelték a hozzászólók azt, hogy a rövid távú intézkedéseket a hosszú távú intézkedésekkel kell összevegyíteni, ugyanis élet még mindig lesz a válság után, és versenyképesebbnek, termelékenyebbnek kell lennünk, amikor kilépünk ebből a válságból. Rámutattunk, hogy az elmúlt 20 évben az európai termelékenység csökkent szemben az Egyesült Államokéval vagy Japánéval, és rámutattunk arra, hogy hatékonyabb volt az amerikai gazdaság a globalizáció elleni küzdelemben. Az Egyesült Államokban valamennyi megszűnő munkahely esetében új ágazatokban 1,2 munkahely teremtődött, Európában viszont ennek az ellentéte történt, valamennyi megszűnő munkahely után csak 0,8 munkahelyet teremtettek. Ez az a pont, amit ki kell javítanunk, tehát a Lisszaboni a Lisszabon utáni agenda esetében pedig az egyik fő cél az kell legyen, hogy megerősítsük az európai ipar határozottságát, fejlődését és a termelékenységet pedig növeljük, például az infrastruktúrák esetében. Az Európai Unió egyébként ezt a fellendítési programban meg is valósítja, és azokat az erőfeszítéseket szintúj, amelyek a technológiai előrelépést, például a kutatásfejlesztést jelentik. Figyelmet kell fordítani arra, hogy ezek a költségek, kiadások a termékek javítása érdekében valósuljanak meg. Figyelmet kell fordítani a KKV-knél az új technológiák fejlesztésére, az IKT technológiákra, és kiemelték, hogy ugyan voltak előrelépések, ezek lassúbbak voltak a disztribúció területén, a kereskedelem terén, a kiskereskedelem területén, és a KKV-k esetében általánosságban. Tehát arra gondoltunk, hogy valamennyi költségvetési programot felül, felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy ezek azokra a célokra mutassanak rá, amelyeket megemlítettem. A hetedik pont pedig az intézményi keret felülvizsgálata. Kiemeltük, hogy nagyon sok törvény, nagyon sok rendszer, nagyon sok szabályozó keret egy olyan időszakban alakult ki, amikor a határok még léteztek. A globalizáció és a válság a globalizáció megtestesüléseként jött létre. És ez azt mutatja, hogy meg kell változtatni az orientációt, és ezeket a szabályozó kereteket is meg kell változtatni. Például a piacok átláthatósága, mint például közlekedés, energia területén a belső piacot ki kell egészíteni a szolgáltatási irányelvel, illetve a kiskereskedelmi szolgáltatásokkal, jelzálók hitelekkel egyszerűsíteni az adminisztrációt, hogy megengedhessük a KKV-k gyors fejlődését és létrejöttét, aztán a munkaerőpiac rugalmassága itt elsősorban a flexicurity, a rugalmas biztonsági formákra utaltunk, az osztrák köztársaság, illetve Dánia alkalmaznak ilyen intézkedéseket, és ezt egy nagy integrált, koherens globális keretben összefoglalni a Lisszabon utáni stratégiában, amely 2011. január 1-én kezdődött. Köszönöm szépen, ezek lennének tehát a munkacsoport konklúziói, összefoglalva röviden, valószínűleg sokkal kevésbé ragyogó volt ez az előadás, mint amelyeket tegnap hallhattunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Köszönöm szépen, José Manuel Margallo Marfil. Azt hiszem, hogy nagyon koncentrált módon végezte el a munkát. Azt hiszem, hogy nagyon jól sikerült összefoglalnia. És most következik a második munkacsoport, eh, munkahelyteremtés, eh, szegénység elleni küzdelem és a eh, munkahelyek mobilitása. Zaurálek úr, a cseh parlament alsóházának elnöke kap szót. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim! Hadd foglaljam össze a tegnapi második munkacsoportbeli mm, eszmecserét. A válság társadalmi következményével foglalkozott a munkacsoportunk, és a vita nagyon élénk volt ugyanis a gazdasági hanyatlás visszaesésnek a következményei érezhetőek egész Európában, és mindannyian tudjuk, hogy rövid időn belül a munkanélküliek száma növekedni fog, bezárnak különböző vállalkozások, és az emberek is a zsebükön fogják érezni. A kormányok tudják, hogy lépéseket kell tenni mindegyik tagállamban, és tiszteletben kell tartani a szubszidiaritás elvét európai szinten azért, hogy a gazdasági válság következményeit minél inkább korlátozzák a reál gazdaság és a foglalkoztatottság területén. Nagyon sok érdekes és különböző véleményeket fejtettek ki, amelyek azt bizonyították, hogy a munkacsoportban résztvevő tagok milyen jelentőséget tulajdonítanak ennek a kérdésnek. A jelenlegi helyzet még komolyabbnak tűnik, még súlyosabbnak tűnik, ugyanis egyelőre nem tudjuk még megbecsülni sem azt, hogy az úgynevezett toxic assets problémáját hogy tudjuk megoldani. Az európai bankokban nem tudjuk, hogy milyen is a valós helyzet, és mennyire nagy lesz a kiterjedése ennek a hatásnak. Úgy tűnik számomra, hogy először elemezni kell ezt a helyzetet, ugyanis ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor olyan helyzet állhat elő, hogy a jelenlegi recesszió egy hosszú távú depresszióvá válik, tehát gazdasági hanyatlássá. Nagyon nehéz a társadalmi hatásáról beszélni e, és a jövőt megjósolni. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a válság tagadhatatlanul meg kipróbálja Európa erejét. És ahhoz, hogy a kihívásokra válaszokat találjunk, az csak úgy sikerülhet, hogyha együtt tesszük ezt. Ezért a Lisszaboni szerződés ratifikációja elkerülhetetlen. Csak egységesen és erősen tud az Európai Unió hatékonyan válaszolni az ilyen kihívásokra. Világosan látszik, hogy erős vezetőkre van szükség a válság alatt. A Lisszaboni szerződés előfeltétele ennek az erős vezetői képességnek. Egy másik fontos szempontot is hangsúlyoztunk a munkacsoportban, ez pedig a Lisszaboni stratégia fontossága volt. Sokan úgy látták, hogy a Lisszaboni stratégia következetes végrehajtására szükség van. Nyilvánvaló, hogy a sikeresebb tagállamok, amelyek a Lisszaboni stratégia célkitűzéseit sikeresebben elérték, jobb helyzetben állnak, mint a többi állam. A válság megmutatta, hogy szükség van alkalmazkodni és innovációt alkalmazni a Lisszaboni stratégia keretén belül. A következő és nagyon fontos kérdés, amely a, megmutatkozott a vitás, vita során a szolidaritás kérdése. Nagyon sokan ö, szolidaritásra szolga, szólítottak föl a tagállamok között és a leginkább sújtott állampolgárok között, hiszen ők állnak a középpontban, hiszen ők a legsérülékenyebbek a társadalomban, a fiatalok, a nők, az idősek Először a válság hatását kell enyhíteni számukra. Szükséges, hogy megelőzzük azt, hogy a társadalom még inkább szegényé váljon, még jobban elszegényedjen. A társadalmi következményekkel is közvetlenül kell foglalkozni. A résztvevők hangsúlyozták, hogy ahhoz, hogy az európai globalizációs alapnak az előnyeit kihasználhassuk, és a e, szociális alapnak az előnyeit kihasználhassuk, az alapoknak a kapacitását növelni kell azért, hogy jobban tudjanak reagálni a válságra. Ugyanakkor sokszor es, ismételték azt is, hogy vajon elegendő-e ennyi eszköz jelenleg az Európai Unióban, és E, arról is volt szó, hogy szociális paktumra kell, van szükség Európában. Az európaiaknak a válságra e, adott válaszukat négy kiegészítő elvre szeretnék alapozni. Az első, a legsérülékenyebb állampolgárokra kell koncentrálni, aztán a különböző kompetenciákat a munkaerőpiac alakulásához kell igazítani. Aztán intenzívebben kell a pénzügyi eszközöket kihasználni, és negyedik, szociális innovációra van szükség. Ezt a harmadik pontot szeretném részletesebben megmagyarázni. Tehát, hogy a pénzügyi eszközöket intenzívebben kell használni. Sokszor elhangzott hogy az euró kötvényekről kell beszélnünk, ugyanis fennáll annak a veszélye, hogy amikor az Egyesült Államok dollárok millióit kibocsátják, akkor rövid időn belül kimerítik ezeket a világpiaci kötvényeket. Ezért nagyon fontos itt Európában is tenni valamit, és hasonló eurókötvényeket kibocsátani, ahhoz, hogy forrásokat biztosítsunk arra, hogy megoldjuk a társadalmi problémákat. A résztvevők úgy látják, hogy a protekcionizmus nem nyújt megoldást. Ez sokszor elhangzott. Nem hoz ugyanis létre új munkahelyeket a belső piacnak kell továbbra is a keretnek maradni. Rámutattak, hogy a protekcionizmus szociális feszültségekhez, társadalmi feszültségekhez vezet, amely idegengyűlölethez, szélsőséges nézetekhez és nyugtalanságokhoz vezethet. A pénzügyi válság nem csak a pénzügyi piacokat érinti, hiszen ez egy társadalmi válság is, bizalmi válság, és az alapértékeknek a válsága. Tehát nem csak a gazdaságot érinti, hanem az egész társadalmi elitet. Ezért nagyon fontos azt, hogy ne felejtsük el, hogy az embert kell a középpontba állítani, és a politikák, politikai megoldások középpontjába is. A politikáknak átláthatóknak kell lenni. Ugyanis az, hogy hogyan oldjuk meg a válságot, az a jövőbeli szerepünket is meghatározza az állampolgárok életében. Épp ezért eljött az idő arra, hogy be, megmutassuk, hogy megbízható az Európai Unió, hiteles, és ezért a elkövetkező években is segíteni fog az állampolgároknak. Végül pedig mivel tudom, hogy sokszor elhangzott, hogy a Lisszaboni szerződés előfeltétele annak, hogy Európa sikeresen lépjen föl, itt említeném meg, hogy a képviselőházba most térnek vissza a cseh képviselők, és plenáris ülést tartanak, a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatban. De nem csak ezt fogjuk megvitatni, hanem meggyőződésem, hogy ma este szavazni is fogunk a Lisszaboni szerződésről, és remélem, hogy sikeres lesz az a szavazás. Tudják ugye, hogy két kamarás rendszer van a cseh köztársaságban, ez csak a képviselőházban lesz, de ez az elvégzendő munkának egy része de szeretném megír, megígérni, hogy mindent megteszünk, mindent tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a cseh képviselőházban pontot tegyünk erre a történetre, és, és a házi feladatunkat elvégezzük. Köszönöm szépen, és mindenkinek kellemes további itt létet kívánok. Thank you. Köszönöm. Szauralek úrnak nem csak a beszámolóját, hanem ezt a tájékoztatást, nevezetesen, hogy ma este a parlamentben pozitív kimenetelű szavazás várható a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatosan, és Völcsek úr a felsőház elnöke, és remélem ezt osztja ezt. Éppen ezért nagyon fontos, ugyan szívesen látjuk, hogy hazatérjenek és szavazzanak, tehát minden jót kívánok a szavazáshoz, és a szenátus remélem, hogy ugyanezt a példát fogja majd követni Völcsek úr elnöklete mellett. A harmadik témánk a fenntartható gazdasági fejlődés és a klímavédelem. Karina Adolfsson Elgestam, a svéd parlament képviselője kap szót. Elnök úr, hölgyeim és uraim! A hármas munkacsoport nagyon élénk vitát folytatott, számos, nagyon bölcs hozzászólás hangzott el, ugyan különböző vélemények mentén. Martin Luther King idézetével szeretném kezdeni. I had a dream, volt egy álmom, van egy álmom. Ami a jövő kiépítését, fejlesztését illeti, az álomok rendkívül fontosak egy olyan időszakban, amit a gazdasági válság jellemez, és rengeteg aggály mutatkozik meg a jövőt illetően. Hogyan alakul az éghajlat, és ez alkalmat ad arra, hogy Európa ezt az egyedi alkalmat megragadja. A pénzügyi válság, a gazdasági visszaesés, most alkalmat kínál arra is, hogy a klímavédelem területén is beruházásokat valósítsunk meg. Nagyon fontos, hogy a fenyegetéseket felismerjük, de a lehetőségeket is meg kell ragadni, hogy ezeket a fenyegetéseket kezelni tudjuk. A tegnapi munkacsoport vitájában egyes képviselők bizonyos némi bizonytalanságnak adtak hangot a jövőt illetően. Sokan azt mondták, hogy itt bizonyos klímacélokat kitűztünk magunknak, de ezeket nem biztos, hogy meg tudjuk valósítani. A munkacsoport megállapította, hogy nagyon fontos, hogy intenzívé tegyük a beruházásokat, hogy ezt a válságot kezelni tudjuk, és csak így tudjuk a jobb jövőt biztosítani a jövőbeni generációk számára. Európa tehát megfogalmazott a jövőre nézve bizonyos klíma célokat. A válság eh, közepette nagyon fontos, hogy hosszú távon és eh, rövid távon is igyekezzünk megvalósítani ezeket a célokat. Minden tagállam van, eh, meg kell vizsgálni a lehetőségeket. Komoly igény mutatkozik a környezetvédelmi technológia területén a beruházások iránt. A legkülönbözőbb igényeket és a gazdasági feltételeket az egyes tagállamokban ehhez figyelembe kell venni. Lehet, hogy egy megoldás az egyik tagállamban, egy másikban nem elegendő. Éppen ezért szolidárisan kell együttműködnünk, hogy a rendelkezésre álló forrásokat ki tudjuk használni. Az Európai Beruházási Bankot és a strukturális alapokat szeretném megemlíteni, ezekkel élni kell, és így az átállást meg lehet gyorsítani egy klímabarátabb európai gazdaság kifejlesztését, ami segített a válságból való kilábalásban. Az energiagazdálkodás is egy nagyon fontos téma, ez a mindennapunkat meghatározza, az egyszerű polgárok, a vállalatok szempontjából, a versenyképesség szempontjából. Nagyon fontos hogy itt a különböző energiahálózatok összekapcsolásán kívül hangsúlyt helyezünk arra is, hogy Európa saját kapacitását kiépítse. Obama elnök úr is hangsúlyozta a megújuló energiaforrások, így például a szélenergia fontosságát. És Európában, Európának is egyértelművé kell tennie az USA felé, hogy mi ezen a területen a klímaváltozás és védelem területén vezető szerepet kívánunk játszani. Legalább ennyire fontos szerintem, hogy ezeket a ezt a kapcsolatot megteremtsük a klímavédelem, illetve a beruházások között. Ugyanis ez további munkahelyteremtési lehetőséget jelent, és ennek a politikának ki kell terjednie a lakásállományra is. Annak érdekében, hogy az épületeink energia takarékosabbak, hatékonyabbak legyenek. Ez hidegebb éghajlat országokban azt jelenti, hogy a szigetelésen kell javítani. Melegebb éghajlatú országokban pedig szintén a szigetelés révén lehet az épületeket energiahatékonyabbá tenni. Ugyanakkor a vízgazdálkodás területén is komoly elő lépésekre van szükség, meg kell szüntetni a csöpögő csapokat, a víz pazarlást, hiszen ezek teremtik meg a lehetőséget, hogy a jövőben jobb éghajlati viszonyokat tudjunk kialakítani, és ugyanakkor a beruházásokat, ha fokozzuk, a munkahelyek meg, új munkahelyek teremtése, illetve a meglévő munkahelyek megőrzése is lehetővé válik. Nagyon fontos, hogy minden ország figyelembe vegye, milyen gazdasági mozgatórugók léteznek. Ez pedig azt jelenti, hogy állami eszközöket is fel kell használni az ilyen fejlesztések ösztönzésére a gazdasági válság közepette. Nagyon fontos, hogy a beruházásokat bölcsen, intelligens módon valósítsuk meg, hogy a kitűzött célokat meg tudjuk valósítani. Az energiahatékonyság javítása érdekében, különböző struktúrák továbbfejlesztése érdekében. Hangsúlyoztuk tegnap azt is, hogy bizalmat teremtsünk azok irányában, akik a döntéshozók pozíciójából működnek nézzük meg, hogy az amerikaiak hogy érzik most magukat. Úgy tűnik, hogy most megnyugodtak, mert egy vezetőt sikerült választaniuk, aki a, megmutatja a jövőbe vezető előrelépés útját. Az Európai Unióban az energiapolitika fontossága is többször elhangzott a vita során, egy irányban kell működnünk, és az együtt eldöntött agenda kialakult, de nem elég azt mondani, hogy ezt megteremtettük európai szinten, és akkor most dőlhetünk. Nagyon fontos, hogy minden egyes tagállam saját felelősségét vállalja, tovább együttműködve a kitűzött célok elérése érdekében. A képviselőknek, nekünk tehát szintén megvan a felelősségünk, együtt kell működnünk ebben a fejlődésben a kopenhágai konferencia fontossága is elhangzott, hogy ott eredményre jussunk, megállapodásra tudjunk jutni, de nem korlátozhatjuk magunkat pusztán erre, ha az beruházásokat ösztönözni akarjuk. Most, már most aktívan fel kell lépnünk. Okos, bölcs beruházásokról van szó a klímaváltozás területén, ami összekapcsolható az új munkahelyek teremtésével. A kibocsátások globális jelenséget képviselnek. Oroszországban, Kínában, Indiában, ha körülnézünk, meg kell vizsgálni, hogy ezeket az országokat hogyan segíthetjük a beruházások fel élénkítésében minden polgárnak, minden országban vállalnia kell e tekintetben a felelősséget. Nem lehet azt mondani, hogy én nekem ehhez semmi közöm, nem tudok semmit tenni ennek érdekében. Nem erről van szó. Mindenkinek megvan a saját egyéni felelőssége. És képviselőként nekünk meg kell vizsgálni a saját országunkban a helyzetet, hogyan lehet beindítani ezeket a folyamatokat ezeket az ösztönzőket. Még két további fontos dolog is elhangzott a vita során, egy közös energiapiac megteremtése Európában, ezen a célon, ennek megvalósításán kell dolgoznunk. Egy brit résztvevő említette, hogy a megújuló energiaforrások iránti igény egyre inkább emelkedik, és ez meghatározza a jövő fejlődését is. Olyan helyzet alakulhat ki, amiben az új szuperhálózat kialakul. Egyéb fontos dolgok is elhangzottak még. A következtetésekben azonban elsősorban azt hangsúlyoztuk, hogy a Lisszaboni stratégiát kell mielőbb megvalósítani, annak ér- és ehhez a gazdaság és szociálpolitikának együtt kell járnia a szociálpolitikával. Elnök, nagyon szépen köszönöm a három jelentéstevőnek az előadását és majd az általános vitában, ha szót kérnek, akkor kérem töltsék ki a hozzászólási jelentkezést, és tartsák a rendelkezésre álló időt. A Lundi Egyetem elnöke, akit Barozó úr kért fel a klímaváltozás témájában a magas szintű csoport elnökéül, Kap most szót Ellen Larson. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt parlamenti képviselők, köszönöm szépen, hogy megengedték, hogy erre a fontos ülésre eljöjjek. Négy kihívásra szeretnék összpontosítani. Önök nemzeti parlament és európai parlamenti képviselőként, politikusként szembenéznek ebben a globális válságban. Először is megmenteni a pénzügyi rendszert, kettő, újraindítani a gazdaságot, harmadik, a globális gazdaságot kiegyensúlyozni, az egyensúlytalanságokat helyreállítani a megtakarítások és fogyasztások terén, végezetül pedig mindezen túl helyreállítani, átalakítani a globális energiarendszert. Ez egy rettenetesen nagy program, nagyon ambiciózus, és minden négy kihívással koherens koordinált módon kell foglalkozni. A szerény hozzájárulásom ehhez a vitához az, hogy gondolatokat, kérdéseket említek meg szakértelmünk alapján. A legfontosabb feladat az, hogy a pénzügyi rendszereket helyreállítsuk. A tény az, hogy a pénzügyi rendszer a fellendülés ellen dolgozik, ugyanakkor viszont a recesszió nagyobb nyomást gyakorol arra, hogy az új gazdasági rendszert megvalósítsuk. Nagyon fontos, hogy a gazdasági rendszert fellendítsük, de az új amerikai terv 200 milliárdos megtisztítási terv, ezt a szakértők és a piacok nem fogadták elégedettséggel. A terv egy fontos problémával foglalkozik, a likviditás hiányával a rendszerben, de azonban a másik ö, problémával nem foglalkozik, ez, az a fe, ez egy fekete lyuk, az a tény, hogy a pénzintézeteknek egy nagy része fizetésképtelenné vált ahogyan a Financial Times újság is emlékeztet arra. Tőkeinjekcióra van szükség, a kormányoknak pedig vezető szerep jut ebben a folyamatban. Azonban a polgárok dühösek a bankokra, a politikusok pedig vétózzák a kormányzat szerepét ebben az esetben. Ez a kormány és a parlament számára a 22-es csapdája. A Nemzetközi Valuta Alap vezetője koordinált globális válaszadásra szólított fel, és arra biztatja a kormányokat, hogy átalakítsák a bankokat, teljes állami támogatást adva tőke formájában, eladva a fizetésképtelen bankokat, és létrehozva új ügynökségeket, nemzeti ügynökségeket a kintlevőségek kezelésére. Ami pedig a szabályozást illeti, azt gondolom, hogy az Európai Parlament miután elfogadta az idevágó jelentéseket, felkészült arra, hogy hozzájáruljon a globális rendszer helyreállításához, a G20 folyamathoz. A gazdaság újraindításánál a kormányok egy gazdaságfellendítési programot fogadják el a másik után. Az amerikai kongresszus a múlt héten elfogadott egy 800 milliárd euró, dolláros költségvetési fellendítő programot. Lenyűgöz minket ez az adat, vagy aggaszt, hogy nincsen költségvetési fegyelem? És hogy ezt a terhet a jövőbeli generációkra helyezik át? Amikor a politikai politikai bemutatókat, előadásokat halljuk a gazdaság fellendítési programokról, akkor az adatok mögé kell néznünk. Ezt azt javasolnám, hogy önök, mint a kormányok ellenőrzői, néhány kérdést tegyenek fel. Először is, hogy a cselekvés hiányának mi lenne az ára a fogyasztók, az üzletek számára, az üzleti vállalkozások számára, és mi az eredmény a proaktív tevékenységnek következő, ezek az intézkedések mennyiben új intézkedések, és mennyiben csupán a régi intézkedések frissített formája. Harmadik kérdés, ezek az intézkedések a belső piacsal összeegyeztethetőek-e, vagy sem? Végezetül pedig, mely intézkedések adják a legjobb megtérülést? Ebben az utóbbi pontban, a legjobb megtérülés esetében néhány ötletet szeretnék felvetni Michael Spence, a Stanfordi Egyetem professzora és 2001-es Nobel-díjazott említett. Az üzenete az, hogy a válság az ingatlanágazatban indult, és az ingatlanágazat alapvető fontosságú a megoldások találásában a bankok megmentésénél és a gazdaság újraindításánál a gazdaság folytatja majd a megfelelő tevékenységet. Nem csupán jelentős fellendítési csomagra van szükség, hanem egy nagyobb, szisztematikusabb programra, e, hogy a az ingatlan piacon történő felvásárlás lenne az egyik lehetőség erre. Ugyanis az ingatlan piacon az infláció ellenébe mehet a gazdaság fellendítési csomagoknak. Ez az Amerikában nagyon fontos, és úgy tűnik, hogy a demokraták és a republikánusok egyaránt szeretnék megmenteni az ingatlanpiacot. Európa számára is egyébként ebből le lehet vonni a tanulságokat. Aztán nézzük a szociálpolitikát, ez a stratégiának egyébként szerves része. A szociálpolitikát meghatározott tényezőként kell említeni. Ez nem csupán egy luxus, amit a jó évek során engedhetünk meg magunknak. Azonban egyes országok túlságosan kicsik és túlságosan rövid ideig fizettek, így módon nem lehet automatikus stabilizáló tényezőként ezt alkalmazni. Nagyon sok alkalommal egy sokkal nagyvonalúbb rendszer sokkal megfelelőbb lenne. Nem csupán az agytröztöktől származnak ezek az ötletek, hanem a Financial Times-ból is hallottunk ilyeneket. Egyetértek ezzel, a szociálpolitika teljesíteni fog. A pénzügyi rendszer megmentése és a gazdaság újraindítása Két hatalmas kihívás. Ugyanakkor viszont a globális gazdaságot is ki kell egyensúlyozni. Az amerikai hiány 7 billió dollár, és a megtakarítás Kínában, Japánban és Indiában ugyanennyi. Ez nem fenntartható. Nem lehet tartós fellendülést építeni makrogazdaság instabilitásra. Amerika, Kína, Ázsia valamilyen egyensúlyt kell találjon, de Európa sem ülhet a babérjain, azt várva, hogy mások tegyék meg a munkát. Európának nagy ereje van, amikor koordinált makrogazdasági entitásról van szó, és ezt az erőt ki kell használni ahhoz, hogy a fellendítést megvalósítsuk, és elkerüljük, hogy a protekcionista erők aláaknázzák az belső piacot és az Európai Uniót. Végezetül pedig ezen kihívásokon túl van egy negyedik is, mégpedig a globális energiarendszer restruktúrálása, szerkezet átalakítása. Ez egy központi eleme bármilyen fellendítési pontnak. Ha a Sonic Lusterns elemzését nézzük meg, a klímaváltozás ökonómiája címmel kiemelte, hogy a klímastratégia a legfontosabb stratégia, és hogy beruházás az új tiszta technológiába alapvető fontosságú. Jó fellendítési hatása van ennek a befektetésnek az ipar és a fogyasztók számára egyaránt. Ugyanakkor viszont hosszú távú, magas hosszú távú megtérülése van az ilyen befektetéseknek, most pedig végül hadd tegyek hozzá egy ajánlást az európai politikai, szakpolitikai folyamatokról. Az elmúlt tíz évben létrehoztunk két európai megastratégiát, a Lisszabonit, növekedés munkahelyteremtés, illetve a fenntartható fejlődési stratégia, ez egy másik növekedési stratégia. Most pedig van egy harmadik, ez a gazdaság fellendítési stratégia, hogy helyreállítsuk a gazdasági növekedést. Ezek átfedik egymást, és politikai feszültséget okozhatnak. A koordináció mindannyiunk előnyére válhat a verseny ebben az esetben nem. Végül pedig egy ötletet szeretnék megosztani önökkel, hogy mennyire hosszú és mély lesz ez a válság. Noria Robini professzor a New York Egyetemen előrejelezte ezt a válságot. Úgy tűnik, hogy ma ő az egyetlen megbízható szakértő a globális gazdaság jövője szempontjából. Mit gondolt ő? erről. Egy interjúban a minap azt mondta, hogy a jelenlegi válság háromszor olyan mély lesz, és háromszor olyan hosszú, mint a legutóbbi. Feltéve, hogy mindent jól csinálunk, amikor megpróbáljuk megmenteni a bankokat, és megpróbáljuk a fellendülést biztosítani. Tehát figyeljék meg, hogy azt mondta, hogy feltéve, hogy mindent jól csinálunk. Hát mindenkinek sok szerencsét kívánok ehhez, hogy mindent jól csináljanak ebben a nehéz időben, és köszönöm figyelmüket. So köszönöm Larson úrnak a hozzászólását. Szükségünk van a jó tanácsaira, hogy a politikusok a megfelelő lépéseket tegyék. Köszönöm, és akkor ezzel Szobotka úrnak átadom az elnöki. Köszönöm szépen. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Folytatjuk a vitát, amelyet tegnap kezdtünk. Több hozzászóló is van már tegnapről. Kérem szépen tartsák be a két perces hozzászólási időt. Most akkor az az úr következik a Litván parlamentből. Köszönöm szépen, elnök úr! Sok jó tanácsot hallottunk, és a munkacsoportoknak a következtetései is érdekesek voltak. Ugyanakkor egy aktuális témához szeretnék visszakörni, visszatérni. Tehát, hogy új költségvetési összegeket fordít a bizottság energiaprojektekre. Ugyanis a gázválság bemutat, megmutatta, hogy az Európai Unió nagyon sérülékeny, ugyanis annyira függ a monopóliumi helyzetet foglaló szállítóktól. Tehát az energiaszállításnak, ellátásnak a biztonsága a legfontosabb politikai kérdésé kell, hogy váljon. Azt hiszem, hogy ez a 3,5 milliárd euró, amelynek nagy része energiaprojektekre fordítandó, megfelelő választ ad a jelenlegi helyzetre, és arányos azokat az eszközöket tekintve, amelyek rendelkezésünkre állnak. Ez nagyon fontos olyan e- országok számára, amelyeket elvágtak az európai energiapiactól, ezen kívül a gazdasági problémák megoldására is választ ad. A jelenlegi költségvetésnek ugyanis nincsen más lehetősége, mint hogy rugalmasságot alkalmazzon, és bizonyos összegeket újraosszon. Ez tehát a megfelelő válasz. A költségvetési rugalmasságnak a kérdését úgy tudom megvitatják majd, ugyanakkor az energiabiztonságnak a kérdését most kell megvitatni, és a gázválság is ezt mutatta. Litvánia és a, a balti országok eddig példanélküli energiaellátási problémákkal néz szembe, különösen amikor Litvánia az év végén bezárja a nukleáris erőművét megértjük és együtt, egyet érzünk azokkal az országokkal, akiket a gázválság érint. Hogyha hosszabb ideig tartott volna ez a válság, akkor nem tudom, hogy ezen országoknak a kormányai hogy tudták volna megmagyarázni az állampolgároknak, hogy a, a, házi, a, a belső termelési kapacitásokat nem használhatják fel. Eh, és az, energiai, és az európai hálózatot való kapcsolódásokat. Én szeretném az ECOFIN-t, az Európai Parlamentet és a Költségvetési Bizottságot eh, felhívni, hogy eh, az összegek újraosztását mindenképpen intézzék el. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló. Ludzsek Szevcik a Cseh Szenát is részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. messzire nyúlnék vissza az Európai Parlamenttel történt interparlamentáris üléseket történetében. A Wimkov csoport munkáját követően hasznos eh, üléseket tartottunk az Európai Parlamentben a versenyképesség szempontjából témájában. Az EU integráció akkor fog működni, hogyha Európa versenyképessége javul ez lesz a mérce ezekben a kérdésekben. Az évek során szerintem nem kell változtatni az évek során elért, elért következtetéseken. A bankválság ellenére, amely gazdasági válságra változott, nem kellene megváltoztatnunk a már meglévő következtetéseinket. A tegnapi ülésen elutasítottuk a protekcionizmust. Azt hiszem, hogy mindegyik frakció és mindegyik munkacsoport ugyanerre a következtetésre jutott. Tehát ezt ne felejtsük el a választások előtt, nem csak az európai választások, hanem a nemzeti választások előtt sem. A protekcionizmus és a korlátozások nem csak az államok között léteznek, hanem az államokon belül is vannak olyan <coughs> lobbycsoportok, amelyek előnyöket próbálnak kovácsolni a saját klien, klienseikből, és ezt egyenesen vissza kell utasítanunk, és közösen kell egy közös energiapolitikáért dolgoznunk, azért, hogy sikeresen tudjunk túllépni ezen a válságon. Köszönöm. Köszönöm. És most az Európai Parlament részéről Wojciechowski úr kap szót. Köszönöm, elnök úr, tisztelt vendégek, kollégák! A honlapon megjelenő dokumentáció ezzel a konferenciával kapcsolatosan, és a következtetések, amelyeket ma megfogalmaztunk, nagyon jelentőségteljesek és kiózanítóak, ezeket figyelembe kell venni. A jelenlegi válság egy dominó effektusra emlékeztet. Az egyes tagállamok ugyan a gazdaság lassulását eltérő mértékben élik át. Az eltérő feltételek ellenére Lengyelországnak megvan az esélye, hogy viszonylag jól kerüljön ki a válságból. A gazdasági tendenciákra vonatkozó mutatók az OECD számítása szerint már az idei év harmadik negyed évére egy élénkülést jeleznek. A problémák eltérőek. Lengyelországban például a munkaerő költsége még mindig magas, és megfelelő monitoring mechanizmusokra lenne szükség, hiszen a kormány politikusai terheli a felelősség a reformok halogatása területén. Miután Lengyelország szempontjait is figyelembe vettük a vitában, egy dologra szeretném felhívni a figyelmüket. A gazdaságélénkítési program azt várja a tagállamoktól, hogy a vállalkozás indítására nulla költség mellett három napon legyen lehetőség, három napon belül legyen lehetőség. A gazdaságélénkítési terv még egyelőre nem lépett életbe, nem kezdett el működni, legalábbis nálunk. Tehát az egypultos szolgáltatások még nem igazán működnek teljes mértékben. Bizonyos időre van szükség. Nálunk például Lengyelországban 30 napot vesz igénybe egy új vállalat alapítása 735 eurós költség mellett, ami meghaladja az európai átlagot. És éppen ezért én azt kérném, hogy a parlament foglalkozzon azzal a kérdéssel, hogy egy átlag polgárt milyen költségek terhelnek e tekintetben. Erre vonatkozóan nem történt, nem kaptunk választ. És ezt nagyon fontos figyelembe venni, amikor a New Deal-ről beszélünk az európai gazdasági fellendülés kapcsán. Děkuji a nyní má... Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, és akkor a svéd parlament képviseletében elgeztem asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr. Én a Lisszaboni stratégiáról szeretnék, ennek jövőjéről szólni a hozzászólásomban. Többen szóltak már arról, hogy a pénzügyi válság várhatóan elhúzódik. A pénzpiacok a saját lehetőségeiken túl terjedtek, és ez az átlag embereket sújtja. Fokozódik a munkanélküliség, erősödnek a szociális problémák is, és itt nem csak arról van szó, hogy elveszítik az emberek a munkahelyeiket, de még az otthonukat is veszély fenyegeti. Tegnap az egyik európai parlamenti képviselő elmondta, amit mi is csak támogatni tudunk, a Lisszaboni stratégia jövője nagyon fontos, de ennek a stratégiának az emberi szempontokat is erőteljesebben figyelembe kell vennie. Ezt én különösen fontosnak tartom, nem pusztán azért, mert szociálpolitikát, bizonyos szociálpolitikát folytatunk, hanem azért, mert ennek a szociálpolitikának a termelő ágazatokat is érintenie kell. Itt az egy, egyenlőséget minden egyes ágazatban, minden területen biztosítani kell. Nők és férfiak között és a különböző vállalatcsoportoknál ugyanazokat az értékeket kell követni. Éppen ezért külön fontosnak tartom, hogy a jövőben a gazdasági növekedést és a munkahelyek számának növekedését akarjuk elősegíteni. Köszönöm szépen, és most megadom a szót Bobosikova asszony képviselőasszonynak nincs itt, tehát akkor következik Malcolm Harbour képviselő úr. Köszönöm, elnök úr. Egy kicsikét váratlanul ért, ugyanis a csodálatos technológia révén a nevem nem került fel a képernyőre, de ennek ellenére örömmel szólok. Külön köszönöm Larson úr előadását. Ez nagyon jól összefoglalta a kihívásainkat és foglalkozott azzal a kérdéssel is, nevezetesen a New Deal-lel, ami a konferenciánk címében is megjelenik. Ha jól emlékszem, akkor ön új elképzelésekre tett javasolt az állami beruházások területében, elsősorban a lakáspiacon, annak érdekében, hogy a források megint beinduljanak és ezt össze lehet kapcsolni néhány olyan kérdéssel, amit a munkacsoportunkon belül Engelszám asszony is említett, nevezetesen, hogy az épületek környezeti teljesítményét javítsuk. Egy általános kérdést szeretnék feltenni. Azt mondjuk, hogy az új megállapodás, a New Deal egyik összetevője az állami beruházások szorgalmazása, új forrásokban, új struktúrákban, új közlekedési rendszerekben, energiahálózatokban, nagy szélessávú rendszerekben. Ez egy kulcsfontosságú elem, szemben mondjuk egyéb eszközökkel, az adócsökkentéssel, például az áfa kulcscsökkentésével, mint ahogy ezt mi tettük. Ez a New Deal úgy tűnik, hogy nagyon hasonló a 30-as évek amerikai New Deal-jére. A helyzet akkor is súlyos volt, most is súlyos, tehát az ilyen típusú lépéseket is fontolóra kell venni. Még egy általánosabb kérdés, hogy hogyan foglalkozunk azzal a sötét lyukkal. Tegnap elhangzott egy hozzászólás, nevezetesen, hogy az európai recessziók során korábban a bankok segítettek ki minket, hiszen rendelkeztek a forrásokkal. Most viszont a bankok a probléma gyökerei. És nem nincsenek felől kétségeim, hogy most új megoldásokra van szükség. Nem tudom, hogy Larson úr arra sarkalt-e minket, eh, hogy egyéb megoldásokat is figyelembe vegyünk eh, azokon kívül, amelyek jelenleg napi renden vannak, hiszen ezt az úgynevezett sötét eh, lyukat bizonyos állami intézkedésekkel kell lefedni, ugyanis ennek az okát a rossz hitelek, ezek az úgynevezett mérgezett eszközök jelentik. A helyzet rendkívül nehezen átlátható. Tehát ezeket a kockázatos eszközöket ki kell venni a mérlegekből, és az értékeket újra kell teremteni a közvélemény felé. Nagyon fontos, hogy ugyanezeket a hibákat ne kövessük el még egyszer. Ugyanez nehéz, de úgy tűnik számomra, hogy ez az új deal, ami az állami beruházásokat ötvözi a jövőbeni problémák, úgynevezett sötétű problémának a megoldásával egy átfogóbb szakpolitikát igényel, és talán a következő csúcsra ezt kéne üzenetként megfogalmaznunk. Köszönöm szépen. Kérem szépen, tartsák be a hozzászólási időt. Ezen kívül ne izgasson senkit, hogy mi van a képernyőn. Most akkor Poányan úr jön a francia ország képviselésben. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném üdvözölni, hogy megszervezték ezt az ülést és eh, eh, eszmecserét és a három munkacsoportnak a következtetéseit itt bemutatták. Három óhajt szeretnék önökkel megosztani. Az egyik az, hogy összehangolják az európai politikákat a fellendülésre. Aztán ne csak azonnali intézkedéseket hozzanak, hanem hangolják össze a különböző intézkedéseket, például az innováció területésen, a versenyképesség területen, a fenntartható fejlődés területén, a foglalkoztatásság növelés területén, és hogy a kihívásoknak megfeleljünk. Aztán világosan fejtsük el, hogy nem térünk vissza a protekcionizmushoz. És mivel itt párbeszédet folytatunk, szeretném, hogy mindenki megértse, hogy bizonyos nemzeti intézkedések például az autóiparban Franciaországban, eh, más európai termelési ciklusokat is támogatnak. És bizonyos kollégáknak a nyugtalanságáira reagálok így, akik tegnap megfogalmazták ezeket. Igen, elnök úr, Fontos a párbeszéd azért, hogy közös megoldásokat találjunk az európai országok részére, akiket egyesít a Lisszaboni stratégia. Azért, hogy erős és proaktív Európát hozzunk létre, hogy egy új euró, e, gazdasággal tudjunk szembenézni társadalmi előrelépésre az energiabiztonság területén és a klímaváltozás, éghajlatváltozás elleni harcban. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen. A következő hozzászóló a ciprusi parlament képviselője Nikolás Papadopoulos. Úgy tűnik, hogy nincs itt, vagy igen? Tessék öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani az elnökségnek, hogy ezzel a témával foglalkozik és köszönetet mondok azért is, hogy ezeket a nagyon érdekes összefoglalókat összegyűjtötték. Nem akarom elismételni azokat a témákat, amelyeket már hallottunk, de egyetértek azzal, hogy különböző intézkedésekre van szükségünk, amelyek kiviszik Európát ebből a rettenetes válságból. Azt hiszem, hogy már így is elkéstünk az intézkedések meghozatalában. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. És figyelembe véve, hogy tiszteletbe kell tartanunk a felszalk listáját, most pedig egy euró képviselőnek adom meg a szót Udo Bulman úrnak. Köszönöm, elnök úr. Én minden kollégához fordulok, aki a versenyképességről szólt. Valóban a versenyképesség mindig is eh, központi kérdése volt és most is az a lasszibani stratégiának, de a válság Ban, pontosan a versenyképesség szenved csorbát? Nem. Előrelépések történtek az elő, elmúlt években, ugyan eltérő a kép Európában, de a válság magva, a pénzpiaci válság, amit a szabályozás hiánya okozott, illetve a nemzetközi spekuláció, ami most átcsapott a reálgazdaságba. Éppen ezért jó lenne, hogy, és helyesnek tartom, hogy Larson úr amit elmondott, hogy először a pénzpiacokat kell lábára állítani. A bizottság megígérte, hogy az eredményekre fog koncentrálni, és azt támogatja, hogy a termékek, amelyekre még nem, vonatkoz, nem vonatkoznak szabályozások. E tekintetben a Léne és a Rasmussen jelentésekben megfogalmazottak érvényesüljenek a private equity és a hedge fundok tekintetében. Itt nagyon fontos, hogy a pénzpiacok hosszú távú működőképességét helyreállítsuk, és a bizottságnak kell most ennek eleget tennie. A gazdaságpolitikai koordinációt kell javítani, hiszen ezek az eszközök, amik rendelkezésre álltak egyelőre, nem bizonyultak elegendőnek ahhoz, hogy a válsággal szemben fel tudjunk lépni. Tehát jobb koordinációra van szükség a beruházáspolitika területén, korszerűsítésre van szükség, annak érdekében, hogy elősegítsük az egyes tagállamokban a beruházásokat. És a szociális és gazdasági szempontokat éppen úgy egymás mellett figyelembe kell venni, és a nemzeti parlamenteknek, épp úgy, mint az Európai Parlamentnek ezen a területen jobban kell tevékenykednie. Köszönöm szépen. Most pedig a francia parlament részéről Daniel Garrick. Kedves elnök úr, kedves kollégák, három megjegyzésem lenne. Először is üdvözölni szeretném a központi, az Európai Központi Bank szerepét, ugyanis amikor a válság tetőpontján voltunk, amikor az amerikai hatáságok a Lehman Brothers bankot feladták, akkor hangsúlyozni kell, hogy az eurózónának a létezése és az Európai Központi Bank közbelépése milyen fontos volt ilyen körülmények között. Szeretném azt is elmondani, hogy támogatjuk a korlátok nélküli Európa gondolatát az Európán belül. Ugyanakkor el kell mondani azt az, hogy két olyan fogalom létezik ma, az Európai Unióban, amelyek megérdemlik azt, hogy fejlesszük őket. Ez a ö, ö, szociális ö, piacgazdaság. Ez a fogalom nem egyszerű szabad kereskedelmet jelent határok nélkül, hanem egy olyan piacot jelent, amely, amelyet kézben tartunk, amelyhez olyan fogalmakat is köthetünk, amelyeket, mint például a Dán kollégák kialakítottak, tehát a rugalmas biztonság. Aztán a, a, a stratégia is egy fogalom, a Lisszaboni stratégia sajnos gyenge, mert ez az államok jó szándékától, jó akaratától függ, ezért ki kell alakítani egy igazi stratégiát, például egy olyan kutatási politikát, amely a keretprogram és a nemzeti kutatási programok között keretet biztosít. Aztán az iparpolitikában mindenki erről beszél, az egyik, vannak akik nyilat, nyíltan megmondják, hogy mi a véleményük, a másikok pedig ezt vitatják, de egy olyan európai politikára, biz, ipari politikára van szükség, amelyet Európa irányít. irányít. Ezért az Európai Uniónak olyan elemzési kapacitásra és reagálási kapacitásra van szüksége, amelyel a kihívásokra válaszolni tud, elsősorban a nagy hatalmakkal szemben. Tehát Európában Uniónak olyan eszkezi, eszközökre van szükségük, amely nem protekciózmust jelentenek, hanem stratégiai ambíciót képviselnek az Európai Unió számára. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A következő hozzászóló a lengyel szenátus részéről Smulevics kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim! A mai és a tegnapi eszmecsere hasznos és változatos volt. Maga a válság összetett. Örülök, hogy itt lehetek a Lengyel Szenátus Gazdaságügyi Bizottsága képviseletében. Hangsúlyoznom kell, hogy csak az összehangolt EU-s fellépés és nemzeti szintű fellépés tudja meghozni azokat az eredményeket, amelyeket szeretnénk elérni. A válság alkalmat is jelent, lehetőséget is jelent, különösen olyan területeken, ahol Európa hátul kullog más gazdaságokkal szemben, mint például a kutatás területén. Ugyanakkor ez együttműködést és összehangolást igényel EU szinten. A válságra adott válasz a gazdaság területén keresedő, keresendő és a vállalkozások területén, különösen a KKV-k körében. Hiszen szerintem itt kell megcéloznunk a, a probléma megoldását azért, hogy versenyképességet és innovációt tudjunk létrehozni, hiszen csak ilyen vállalkozások tudnak versenyezni a világpiacon, e, és a ügyfelekért a nemzeti piacokon. Arról vitatkozhatunk, hogy a támogatásokat célozzuk-e meg, vagy pedig adókedvezményeket, de amikor a munkahelyek létrehozásáról van szó, akkor igen, létre kell hozni munkahelyeket, de ennek a megoldása helyi szinten van. Tehát, hogy a gazdaságban hozzunk létre munkahelyeket. Mert minél versenyképesebb a gazdaság, annál stabilabb. Végezetül pedig vissza kell térnünk a gyökerekhez, és pedig az európai közösség gyökereihez, hiszen fel kell ismernünk, hogy miért is hozták létre a közösséget. Meg kell erősíteni a társadalmi és gazdasági kötelékeket az államok között és az emberek között. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig Elias Kalioras úr kap szót az eh, görög parlament képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. A válság, amelyet világunk ma megél, precedens nélküli, strukturálisabb, nem annyira ciklusos, és egy eddig soha nem látott jelenséget tapasztalhatunk. Mindennyian tudjuk azonban, hogy minden rosszban van valami jó. És az igazság az, hogy én nem azt akarom mondani, hogy éljen a válság, sem megtapsolni azt, de azt kell mondanom, hogy van a válságnak legalábbis idézőjelben valamilyen pozitív oldala. Kedves kollégák! Úgy hiszem, hogy a válságnak köszönhetően láthatjuk, hogy mi a politikai kapacitásunk annak kezelésében. Aztán pedig gazdasági elmélyültségünket is megfigyelhetjük, megnézzük, hogy a, hogyan illeszkedünk be a világgazdaságba, és azt is megvizsgálhatjuk, hogy gazdaságként, vállalatként milyen kapacitásaink vannak. A válság arra is rákényszerít, hogy nézzük meg, lássuk meg, mennyire sebezhetőek vagyunk. Hogy az Európai Unió és a tagállamok mennyire szociálisak egymással, mennyire szolidárisak és azt is láthatjuk, hogy bolygónk mennyire áll ellen ennek a válságnak, és hogyan tud fennmaradni az európai szociális modell. Úgy hiszem, hogy egy bizonyos pontig a válság mindannyiunkat helyünkre rakott, és egyfajta realizmusra kényszerített. Ezért gondolom, és ezzel be is fejezném, hogy vitánkban, mai vitánkban vegyük figyelembe, hogy szemben kell haladni az improvizációval. Nem szabad improvizálnunk, meg kell állapodni, túl kell menni a protekcionizmus óhajain, ösztönzőket kell biztosítani, átláthatónak lenni. És radikálisan meg kell változtatnunk a pénzügyi rendszert. Végezetül pedig Annyit szeretnék mondani, hogy tervre van szükségünk és komolyságra. Köszönöm, mondja az elnök. A továbbiakban pedig szeretném megadni a szót Larson úrnak, a Lund Egyetem rektorának, hogy szóljon hozzá a vitához, ezután pedig folytatjuk a hozzászólók listájával. Köszönöm, csak néhány rövid megjegyzésem lenne. Egyetértek a legtöbb hozzászólóval, ami a fő mondandókat illeti, a válság jellegét illetően, azt illetően, hogy lépnünk kell, cselekednünk kell, azt, hogy szükség van a koordinációra, a protekcionizmus elkerülésére, a kutatás területén, a beruházásokra, ami hosszú távon is nagyon fontos. Különösen szeretném kiemelni, amit Harbour úr említett, hogy milyen intervenciókra van szükség. Ma reggel olvastam, hogy a Eurobusiness az Európai Vállalkozók, Munkavállalók Szövetsége egy 3,5, tehát a GDP 3,5%-át kitevő gazdasági ösztönző csomagot javasol. Ez egy olyan jelzés szerintem, amit mindenféleképpen komolyan kell vennünk, és mint ahogy említettem, végig kell gondolnunk azt a kérdést, hogy a cselekvés képtelenség vagy annak hiánya milyen költséggel járhat. Számos ösztönző csomagot látunk, és az ilyen ösztönző csomagok ellenére minden új gazdasági előrejelzés rosszabb, mint az előző. Tehát ez egy igen súlyos jelzés. Úgy gondolom, hogy itt most mindenki a sötétben tapogatózik. Igazából nem rendelkezünk tapasztalatokkal ezen a területen, és ha azt szeretnénk megérteni, hogy mennyire súlyos ez a probléma, el kéne olvasni Ellen Greenspan eh, nemrégiben megjelent könyvének egyik fejezetét, a Lehman Brothers összeomlása előtt pár héttel jelent meg ez a könyv. Ő azt mondta, hogy a legrosszabban már túl vagyunk, és szerintem ő az egyik legjobban tájékozott a válság mélységéről, de már nyáron, tavaly nyáron úgy nyilatkozott, hogy a legrosszabban túl vagyunk, tehát éppen ezért ez már más megvilágításba helyezi a dolgokat. Ami például a sötét lyukat illeti. Ez az egyik legfontosabb kérdés. Ha ezzel nem foglalkozunk, mégpedig megfelelő módon, akkor alig ha számíthatunk gazdasági fellendülésre. Ami pedig a mérgezett eszközöket, a rossz hiteleket illeti. A kormányoknak kell most ezeket átvenni a bankoktól, a 90-es évek elejéről voltak bizonyos hasonló tapasztalataink, amikor úgynevezett rossz bankokat hoztak létre az ilyen rossz hitelállomány kezelésére. Ezek állami vagy államosított bankok voltak. Most viszont magánbankokról van szó. Tehát ez már önmagában nehézséget jelent. Hogyan lehet ezt megoldani, és ne nyújtani előnyöket azoknak, akik végül is a válságot előidézték. Szerintem ahhoz kéne ragaszkodnunk, amit Strauss-Kahn úr említett, ez jó kiinduló alap, de hát még egyszer, az okozza a nehézséget, hogy ez irányú tapasztalataink nincsenek, és ez messze a legsúlyosabb válság hosszú évtizedek óta. Já děkuji panu... Köszönöm szépen, Larson úr, hogy összefoglalta az eszmecserét. Most Pierre Lökiét kérem meg a francia nemzetgyűléstől, hogy öt percben szóljon hozzánk innen az előadói pulttól. Elnök úr, tudjuk, hogy a mai Európa hosszú lelassult gazdasági tevékenység időpontját éli át. Az Európai Unió ugyanakkor bebizonyította, hogy sikeresen tud együtt dolgozni. Tehát folytatni kell a kihívásokkal kapcsolatos szembenézést az összes európai állampolgár bevonásával. A francia elnökség alatt az Európai Unió megmutatta, hogy milyen hozzáadott értéket hozhat Európa. 2008 második felében megfelelő együttműködési szintet értünk el a pénzügyi ágazatban. A minisztertanács és az Eurogroup eurócsoport, a kormány és államfők találkozója és az Európai Tanács egy megfelelő közös diagnosztikát és közös módszert hozott létre. Ugyanakkor akár csak a más országok, Franciaország is a különböző intézkedéseit összehangolt és a, a közösségi követelményeknek megfelelően igazította. Itt a gazdasági tevékenységek felindítéséről van szó, és jelenleg is folytatódik az eszmecsere a francia kormány és az Európai Bizottság között erről a témáról. Mint ahogy Szerzs Panyán kollégám is már mondta, és az lengyel szem képviselője is mondta, hogy a francia, Franciaországot nem e, jogos protekcionizmussal vádolni. Tehát nagyon fontos, hogy az Európai Bizottsággal való párbeszédnek végre legyen eredménye. E, tulajdonképpen már parodizálták a helyzetet, de e, épp ezért el kell mondanom, hogy a francia kormány sosem kívánta, hogy visszahozzák a francia autó, gépjármű üzemeket Franciaországba, más országokból. Közös európai megoldást kell tartani, létrehozni ugyanis, nem szabad protekcionizmust alkalmazni. A decemberi Európai Tanács intelligens beruházásokról beszélt, amely minden országot védeni Európában a légitársaságokról van szó, amelyek új repülőgépeket szereznének be, amelyek kevesebb üzemanyagot fogyasztanak, aztán a gépjárműiparban is új intézkedéseket hoznak, a kis KKV-ket felhívják, hogy a lakások építésében is vegyenek részt, aztán a közlekedésben is. Mindezeken a területeken tehát olyan beruházás, beruházásokat szeretnénk létrehozni két éven belül, amelyek segítenek ebben a fellendülésben. Az eszköztár, amelyet elfogadtak decemberben a tagállamok, az első szakasza ennek a nemzeti intézkedések összehangolásának, és interaktívan konkretizálni kell ezt a kötelezettségvállalást most. Amikor arról van szó, hogy mindenki csak a saját dolgaival törődjön, az nem a helyes megoldás. Itt bízni kell egymásban. Tehát abban bízni, hogy a fellépéseink, az összehangolt fellépéseink amelyet a 27 tagállammal és a bizottsággal is összehangolunk, az segíteni kell, annak segítenie kell Európának. A világ partnereink, az Egyesült Államok, Japán, Oroszország, a feltörekvő országok, Eh, amelyet a G20 csúcson eh, fognak majd eh, bemutatni, amely mind gyakorlatási, mind területeken új ötleteket hoz, az világszinten próbálja majd újra meghatározni a nemzetközi szervezetek szerepét és a megoldásokat is. Ugyanis Európa befolyásolni tudja ezeket a megoldásokat a határokon túl is, ahogy már hallottuk ezt a korábbi eszmecserék során is. Én örülök annak, hogy Európa milyen gyorsan reagált a gazdasági és pénzügyi válsággal. Március, a március 1 csúcson, amelyet a cseh elnökség hívott össze, figyelzünk majd arra, hogy összehangoljuk a, összehangoljuk a terveket, és hogy ne protekcionizmust mutassunk. Tehát az április másodika i londoni G20 ülésen is ezt fogjuk megtalálni beszéltünk ugye az 1929-es gazdasági válságnak a hatásáról. Ennek e, figyelembevételével láthatjuk, hogy például az, e, az euró e, szilárdsága mennyire sikerült ezt a válságot elkerülni. Ugyanakkor ébernek kell lennünk, mint ahogy korábban is hallottuk, ugyanis ez a válsik, válság nagyon súlyos. Az elkövetkezendő hónapokban épp ezért, amikor a munkanélküliek száma növekszik az Egyesült Államokban, Japánban, Európában, amikor mindenütt lassul a gazdaság, köztöven Kínában is. Ez a gyorsaság és egység nagyon fontos. Szeretném ismételni Roosevelt szavait, egyetlen dologtól kell félnünk, ez maga a félelem. Tehát működjünk együtt, bízzunk egymásban, és végezetül szeretnék arra gratulálni Hans-Gert Pöteringnek és a cseh elnökségnek, hogy megszervezték ezt az eszmecserét a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között, mert ha van olyan téma, amiről együtt kell vitatkoznunk, hiszen ez mind a nemzeti politikákat, mind az európai politikát érinti, és ezeknek a politikáknak az összehangolását, azt itt kellett megtennünk együtt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót a svéd parlament képviselőjének, Elinderson úrnak. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Köszönöm a meghívást, a lehetőséget, hogy részt vehetek ezen a közös parlamenti ülésen, és beszámolhatok a svéd gazdaságélénkítési programról. A 2009-es svéd költségvetés számos reformot vezetett be, így többek között olyan programokat, amelyek a gazdasági visszaesést, hagyatlást igyekeznek orvosolni, például a jövedelemadó jóváírások formájában, vagy a munkavállalói társadalombiztosítási hozzájárulások csökkentésében és a nagy állami infrastruktúra beruházások szorgalmazásában. Az oktatásra és az egészségügyre is kiterjednek ezek a reformok, illetve középpontba helyezik a környezet védelmet és a klímaváltozást. Ezek az intézkedések hivatottak tehát ellensúlyozni a gazdasági visszaesés hatását, miközben igyekeznek a fenntartható fejlődést biztosítani, a munkahelyek teremtését és a kutatás innováció fejlesztését. Mindenek feltétele a jó termelékenység, és ez teremti meg a hosszú távú gazdasági fellendülés alapját. A költségvetésben bevezetett reformok, illetve a következő években hozandó intézkedések a legexpanzívabbak Európában, Összességében a 2008 össze és idén januárja között hozott intézkedések 4 milliárd eurót tesznek ki a folyóévre vonatkozóan, ami körülbelül 1,4%-át képviseli a svéd GDP-nek. Az elmúlt évtizedben Svédország nagyon jó költségvetési helyzetnek örvendett, többletet könyvelt el, és az államadóság is csökkent. A gazdasági visszaesés következtében azonban a költségvetési helyzet romlani fog, és a GDP 1%-át kitevő költségvetési hiányjal számolunk 2009-2010-re remélhetőleg ezek a deficitek átmeneti jellegűek lesznek, és kezelhetők. Annak érdekében, hogy a pénzügyi válság hatásait kezelni tudjuk, 2008 őszén a svéd kormány prioritást adott a pénzpiacok, különösen a hitelpiacok helyreállításának. A jegybank 2008. szeptembere óta lényegesen csökkentette az alapkamatot 4,75%-ról 1%-ra, és további csökkenés várható a az idei év során. A biztonságos beruházások és a stabilitás érdekében a jegybank lényegesen megemelte, növelte a az államkötvények eh, és jelzálog eh, jegyek kibocsátását. A megtakarítók biztonsága érdekében az állami garanciát megemeltük eh, megfelelően az Európai Bizottság ajánlásainak. A stabilitás és a bizalom visszaállítása érdekében a pénzpiacokon egy új törvény született, ez lehetővé teszi, hogy a kormány hiteltámogatást és pénzügyi garanciát nyújtson pénzintézetek számára rövid határidővel. Ennek segítségével egy hitelgarancia program született, és egy külön alap jött létre az ilyen támogatási intézkedések finanszírozására. A svéd kormány nemrégiben jelentett be új kezdeményezéseket, a bankok számára, hogy részt vehessenek ezekben a programokban, és további intézkedések várhatók a pénzpiacok stabilitásának erősítése érdekében. Ahhoz, hogy a hosszú távú exportfinanszírozás hiányát áthidaljuk, a megfelelő intézmény eh, hitel eszközöket, kereteket eh, nyitott meg a jelenlegi exportgaranciákon kívül. A svéd KKV fejlesztési ügynökség lehetőséget kapott ezen kívül arra, hogy új kisvállalkozásokat, középvállalkozásokat finanszírozzon. Végezetül pedig a vállalati likviditás javítása érdekében a szabályozói keret némileg átalakult az adóbevételek beszedése tekintetében. Itt bizonyos késleltetett fizetés vagy fizetési haladék vált lehetővé maximum 12 hónapos időszakra. Annak érdekében, hogy az autógyártást is megerősítsük, különös tekintettel a klíma és környezetvédelmi követelményekre egy új korlátozott felelősségű társaság jött létre. A kormány ezen kívül mentő hiteleket nyújthat autógyártóknak megfelelő biztosítékok mellett. Ezek az intézkedések természetesen a versenyképesség szellemében születtek az állami támogatásokra vonatkozó szabályok figyelembe vétele mellett. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, kedves kolléga. A továbbiakban pedig szeretném üdvözölni körünkben Mirek Topolánek elnök urat, a jelenlegi tanácselnököt.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 Hát azt mondták nekünk, hogy itt van már az Európai Tanács elnöke, de talán mégiscsak késlekedik. Vidíte tam?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 Dostávám informaci, že v zákulisí... Arról tájékoztattak, hogy a parlament elnöke, Pöttering úr, és az Európai Bizottság elnöke, Barroso úr között, illetve a tanács elnöke között, Topolánek úr között egy beszélgetés alakult ki, egy nagyon érdekes beszélgetés, de reméljük, hogy ennek ellenére azért idővel eljönnek majd a mi körünkbe is. guess. Oh, yes. Is it you here? Okay. Hello. Vážené dámy, vážení pánové, přivítali... Hölgyeim és uraim, akkor szeretettel üdvözöljük körünkben a tanácselnökét, a Cseh Köztársaság miniszterelnökét, és természetesen az Európai Bizottság elnökét Barozó urat is. Először Mirek Topolánek úrnak adom meg a szót. Én magam pedig az elnökséget átadom Vilcsek úrnak. Kedves társelnök urak, ezen a közös parlamenti gyűlésen, tisztelt nemzeti parlamenti képviselők, európai parlamenti elnök úr, európai bizottság elnöke. Ezen a közös találkozón a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között ez az ülés egy rendkívüli ülés előtt került megrendezésre, amely március 1-én fog megvalósulni az állam és kormányfők körében, illetve a G20 csúcs találkozó előtt, amely április másodikán kerül megrendezése. Minden, mindannyian tudjuk, hogy mi forog kockán. Tudjuk, hogy a válság megoldása a fő feladatunk. Mindannyian tudjuk, hogy ehhez a megoldáshoz pedig nem csupán a nemzeti kormányoknak kell aktívan részt venniük, hanem az egész Európai Uniónak a végrehajtó hatalomnak, a törvényhozói hatalomnak részt kell venni az Európai Tanácsnak, az Európai Bizottságnak szintúgy, valamint az Európai Parlamentnek. Mindannyian tudjuk, hogy ugyanabban a hajóban nevezünk, a 27 tagállam itt az Európai Unióban, és minden egyes tagállam egyenként is álláspontjukkal együtt. Tény és való, hogy egy csónakba nevezünk, és ennek a csónaknak nincsenek különböző fedélzetei, mint a Titanikon, hogy a fő fedélzeten annak a luxusbálok a második fedélzeten ott van a protekcionizmus, az üzemanyagok problémája, a harmadik fedélzeten pedig ott van. Ott vannak a nemzeti bankok. Ez tulajdonképpen olyan, mint egy influenza, egy influenza, amelyből akár járvány lehet, vagy világjárvány, és halálos is lehet. Európa a protekcionizmust, az gyűlöletet éli meg, a szakpolitikák keresését, az ártatlanok vádolását. Ugyanakkor viszont szükségtelen dolgokról folynak tárgyalások, de még ebben a helyzetben is tanácselnökként fontosnak tartottam, hogy egy rendkívüli ülést hívjunk össze az állam és kormányfők körében. Ugyanis Gyakrabban kell találkoznunk, informális módon is, és ebben az értelemben nem elégedhetünk meg az Európai Tanács előírt ütemtervével, hanem úgy gondoljuk, hogy a lehető legmagasabb politikai szinten is vitát kell tartanunk, de nem csak azért, mert fontosnak találjuk, szükségesnek találjuk a szakértői vitákat, a miniszteri szintű vitákat helyettesíteni, hanem azért, mert ezeket a kitűnő eredményeket például az ECOFIN-ről vagy más fórumokról szeretnénk felhasználni, hiszen kollégáink nagyon jól végzik munkájukat. Ugyan Ugyanakkor viszont a gazdasági válság nagymértékben bizalmi válság. Olyan válság, amely gazdasági okain túl politikai dimenzióval is rendelkezik. Ahogyan valamennyi válság, fontos válság, a gyors megoldás nem csupán a különböző vállalatok egyedi kapacitásaitól függ, hanem elsősorban attól függ, hogy a politikusok képesek-e arra, hogy koordinált módon lépjenek fel. Hogyha nem, tudjuk, nem tudunk politikai szinten, legmagasabb politikai szinten megállapodni, akkor ez a válság elhúzódik. Közös megközelítést kell alkalmaznunk. Valamennyi, válság, valamennyi vállalatnak azon nos feltételeket kell biztosítanunk. Egyéb esetben a protekcionizmus, a merkantilizmus fogja felütni fejét, és mindannyian veszítünk. Ezért fontos, hogy tárgyaljunk a fő politikai hatóságok körében. Ez a politikai válság ugyanis talán átalakítható, átváltozhat egy komolyabb problémává, mint a gazdasági válság. Ezért tartom nagyon fontosnak, hogy tájékoztassam önöket, nemzeti és európai parlamenti képviselőket, első kézből, még azelőtt, hogy kormányuk tájékoztatná önöket. Már szóltam arról, hogy találkozók valósulnak meg például a, a 27-ek körében a gazdasági és a szociális kihatásairól szólunk a válságnak, és ezzel kapcsolatban két rendkívüli ülést hívtam össze, az első március 1-én lesz, a gazdasági témákkal foglalkozunk, a második pedig a munkanélküliséggel foglalkozik a világban, főként pedig Európában. Ezen, ezeken az informális tanácsüléseken az Európai Tanács részéről a bankhelyzetet fogjuk kezelni elsősorban, azt fogjuk megtárgyalni, ugyanis alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy a bankközi piacok helyzetét megerősítsük. Emlékeztetnék az ECOFIN ülésére, ahol a pénzügyminiszterek két feladatot határoztak meg egyrésztről, megtisztítani a bankokat a mérgező eszközöktől, tehát a rossz hitelektől, másodszorban pedig biztosítsuk, hogy a bankok hiteleket adnak úgy a vállalkozásoknak, mint a háztartásoknak. És ez pedig szorosan kapcsolódik a gazdasági és szociális tengelyhez. Ugyanis nem elég csak alacsonyabb kamatlábakkal bírnunk hanem a bizalom megteremtéséhez hitelesnek kell lenniük a bankoknak, stabil környezetben működniük, és nem szabad félniük a kockázatoktól, amelyek a kormányok koordinálatlan beavatkozása miatt alakulnak ki. A bankoknak jó feltételeket kell biztosítani a megadandó hitelekhez. Ezen kívül alapokkal kell rendelkezniük, hogy a bankoknak hitele, hogy a vállalatoknak hiteleket adhassanak, Ugyanakkor viszont nem folytathatjuk azt, hogy a vállalkozásoknak a nem, nem kifizetődő hiteleket adunk. Ez egyébként a válság időszakában ezt az elvet nem szabad elfelejtenünk. Alapvető fontosságúnak tartom tehát, hogy megnézzük, hogy kinek adjunk hitelt, kinek kell hitelt adni, hogy arra szükség van. És most nem csak arról beszélek, hogy nagy vagy kis országoknak van problémáik az eurókötvények, az euró maga, az államkötvények leértékelődnek, egyre csökken az áruk, és az államoknak pénzre van szükségük. Ezért tehát fontos, hogy elutasítsuk a protekcionizmust két okból. Egyrésztről alásná lehetőségeinket, hogy a válság ellen küzdjünk, egy, egy, egyébként pedig a szabad mozgás ellen is küzden ez egy szocialista kollégánk azt mondta az egyik miniszterünknek, hogy tudja miniszter úr, mi attól félünk, mi félünk, amikor a piacról beszélnek, hogy akkor a szabad piacról beszélnek. Nem mosolyogjanak, nem a prosperitás dimenziója fontos egyben az esetben, hiszen ez a munka szabad áramlásán alapul. És hogy a nemzeti munkavállalóknak adjon preferenciát, ez a lehetőség csak visszalépést jelenthet. Másodszorban pedig egyes megközelítés, amelyet egyes államok alkalmaznak, hogy aláássák a szolidaritásunkat, ez csak rosszabb lehet. A hitelminősítés szempontjából, gazdaságunk hitelminősítése szempontjából. A lehetőségünk a jövő szempontjából az, hogy egységesek legyünk. Ugyanis a válság mindannyiunkat érint, és csak egységesen tudunk fellépni ennek következményei ellen. Nem arról van szó, hogy hamar, minél előbb megoldjuk ezt a problémát. Hiszen ne felejtsük el, ha megint visszatérünk ehhez a csónak metaforához, a csónak sebessége mindig attól függ, hogy a leglassabb milyen gyorsan tud evezni. Be kell várnunk egymást. A bankszektor szabályozásáról van tehát szó, és ez robusztusabbá teheti az európai gazdaságot a külső támadásokkal szemben. Fontos tehát, hogy ezt a kihívást a lehető legnagyobb költségvetési fegyelemmel kezdjük meg, alkalmazva a növekedési és stabilitási paktumot, megadva a lehetőséget arra, hogy a gazdaságot megerősítsük valamennyi tagállamban. És valamennyi tagállamnak vissza kell térni a hosszú távú költségvetési céljaihoz. Ebben az értelemben az elnökség a bizottsággal együtt a szabályok őrzőiként járunk el. Alapvető fontosságú megnézni azt az értékelést, amelyet április 12-től 16-áig fogunk végezni a tavaszi tanácsülésen. Valamennyi erőfeszítést össze kell fognunk azért, hogy szembenézzünk a válsággal, és ehhez pedig szükség van a konszenzuson alapuló megközelítésre, annak érdekében, hogy végezetül olyan hosszú távú konzekvencia alakuljon ki, ami például a 30-as évek válsága után. Én bízom az Európai Uniós polgárokban, bízom az európai vállalatokban, javítanunk kell a munkakörülményeket, és jövőképet kell adnunk a dolgozóknak. Valamilyen módon pedig el kell mondanom, hogy én nem akarok prédikálni senkinek, de a fő kockázat az lehet a jövő szempontjából, hogy választások előtti populizmus hibájába esünk. Senki nem veszi figyelembe, ne, nem veheti figyelembe, hogy mit mondanak a politikusok a választások előtt nem lehet azt mondani, hogy hát azonnal a lehető legjobb varázszerekkel vissza tudunk térni önökhöz, és sokkal jobb lesz minden, mint a válság előtt volt. Ezt nem hihetjük el. A jövőhöz közös jövőképre van szükség. Az Európai Unió valóban erős. Szembe kell néznünk a válsággal oly módon, hogy kiemeljük, hogy a szabadság, a szolidaritás, az integráció értékei nem csupán papíron léteznek. Arra van szükség, hogy valóban visszautasítsuk a protekcionizmust, ezt a madári esztőt, és közös szabályokat alkalmazzunk. Ez az, ami, amit társadalmunk megérdemel. Köszönöm szépen figyelmüket. Děkuji panu předsedovi. Elnök. Nagyon szépen köszönjük el miniszterelnök úr, Topolának miniszterelnök úr ezt az előadását a mai eszmecserén. Most pedig átadom a szót Barozó eh, elnök úrnak, az Európai Bizottság elnökének. Elnök úr, az Európai Parlament elnöke, eh, miniszterelnök úr, a tanács elnökségnek a feje, eh, tisztelt parlamenti képviselők. A gazdasági és pénzügyi válság mobilizálásra igény, szólít fel bennünket, tehát az energiáinkat a különböző ágazatokban, a szociális partnerek között koncentráljuk. Ezért, ezen okokból, tehát hogy mobilizálni és össze kell hangolni, van szükség ilyen politikai találkozókra, mint a mai az Európai Unió számára. A tagállamok és a az európai intézményeknek együtt kell válaszokat találni a válságra. Ez egy európai alapelv. Ez pedig azt jelenti, hogy a protekcionizmust és a nemzeti gazdaságoknak a szerepét ne engedjük, hiszen a történelem már megmutatta számunkra, hogy egy, össze kell hangolni a fellendülés irányában tett lépéseinket a különböző tagállamok között. Ez az egyik alapfeltétele a közös piacnak, az egységes piacnak. Március 19-én nagyon fontos lépést teszünk ebben a folyamatban. Itt a fellendülés első terveit fogjuk megvitatni, kutatni, kiértékelni, és ezt a csúcsot kiegészíti egy foglalkoztatási csúcs is májusban. Ezzel parhozámosan ugyanakkor közös álláspontot kell kialakítani Európában a londoni április második találkozón. Aztán eh, Berlinben is eh, Merkel kancellár eh, vezlése alatt is ezt tesszük. Tehát egy új irányítást, egy új globális gazdaság irányítást kell elindítanunk. Ezért nagyon fontos, hogy az Európai Parlamentet és a nemzeti parlamenteket bevonjuk ebbe a munkába. Tehát ők finomítani fogják a novemberi bizottság által elindított fellendülési tervét. Ezért örülök arra, annak, hogy ma ezeket a kérdéseket megvitathatjuk önökkel. Hölgyeim és uraim! E, gyorsan reagáltunk a válságra, és a kormányok tavaly ősszel e, lépéseket tettek azért, hogy a pénzügyi összeomlást megakadályozzák. Ez azért volt hatékony, mert hangoltuk európai szinten, és a bizottság irányította. A következő lépés az lesz, hogy az állampolgároknak és a vállalkozásoknak is elindítjuk a működését, és ezért két fontosságú kérdésekben, mint például, hogy hogyan birkózunk meg a bankok problémáival, közösen megoldandó feladat. Tehát a nemzeti lépéseket szeretnénk irányítani. Ezen kívül a jövőt is meg kell terveznünk, és ezt egyel fogja meghatározni. A pénzügyi piacoknak uniónak újra fel kell fedezni eredeti céljukat, ez pedig az, hogy a gazdaságnak az érdekeit képviseljék. Tehát újból eh, a növekedés és a foglalkoztatásság eh, céljait kell, hogy eh, szolgálják fenntartható gazdaságát. A kérdés az, hogy hogy ezt lehet elérni. A azért csoport, mint ahogy már mondtam, összeül nem sokára, és én javaslatokat teszek a kormány és államfolknek és az, az Európai Parlamentnek. Természetesen természetesen, mivel a pénzügyi piacok globálisak, ezeknek a szabályozása szintén globális probléma. Az Európai Unió vezető szerepet játszik a globális megoldások javaslatában a G20-as Washingtoni csúcsnak a megoldásaiban Európa is, a francia elnökség és Sárkozi elnök és magam is hozzájárult. Tehát mi is javasoltunk különböző megoldásokat és Európa haladta szavát, ugyanis egységesen léptünk föl. A 27 tagállam egyetértett abban, hogy milyen világos álláspontot alakítson ki. És ezért úgy remélem, hogy most is a tavaszi Európai Tanácson a következő G20-as londoni ülés előtt megegyezhetünk a közös megoldásokban. Tehát ambiciózus gazdasági eh, tervet állítottunk fel 2008. decemberében, ezt a bizottság készített elő, és eh, támogatták a kormány és államfok. Ez egy eh, költségvetési ösztönzést alkalmazott 2009-2010-re, ez 3,3%-át jelenti a GDP növekedésének, de ez lehet, hogy még magasabbra is, akár 4%-ra mászik fel. Ez egy nagyon fontos együttműködés, történelmileg tulajdonképpen hatalmas, meglepő erőfeszítés. És szerintem ez volt a megfelelő lépés. Tehát a, mivel a magánszektorban az, a kereslet olyan alacsony volt, hogy tettet valamit kell tennünk. És ezért egy ilyen csomag nem tud eredményre vezetni, hogyha ezt nem közösen tettük, tesszük. Tehát a különböző egyéni ösztönző csomagokat együtt kell venni, nyilvánvalóan különbözőek a 27 ország között a nemzeti körülmények. Tehát nagyon fontos, hogy ez a kölcsönvetési ösztönzés, ez együtt legyen, tehát nem szabad azt tennünk, hogy még rosszabbá tegyük a válságot, mint amilyen korábban volt. A tagállamoknak világosan kell látni, hogy milyen költségvetési terjeszkedésre van lehetőség, amikor a válságnak vége van. És ezért a növekedési lehetőségeinket kell erősíteni, azért, hogy versenyképességek legyünk, ugyanis amikor a világ más részeivel összehasonlítjuk magunkat, akkor a versenyképesség nagyon fontos fontos lesz számunkra. Ezért kell gyorsan lépnünk. A terv már is lendületet kapott, a tagállamok megteszik a saját hozzájárulásukat. Nyilvánvalóan időbe telik, hogy az, az eredményeket lássuk. Lehet, hogy egy ideig a helyzet rosszabbá válik, mielőtt javulni kezd. De szerintem a gazdaságot el kell indítani azért, hogy a bizalmat megerősítsük. Ugyanakkor nem csak a a tagállamoktól jön az ösztönzés, hanem a bizottság is keményen dolgozik azért, hogy e- hozzájáruljon ezekhez. Például együttműködünk a tagállamokkal és a helyi és a regionális hatóságokkal a strukturális költségeket illeten. Az európai globalizációs alapot is felhasználjuk, hogy hatékonyabb közbelépésű eszközt tudjuk létrehozni. 5 milliárd, jelen, 5 milliárd eurót el nem költött összegeket szeretnénk az energia és a széles sávú internet hozzáférés területén felhasználni. Biztos vagyok benne, hogyha ilyen jól célozzuk ezeket a beruházásokat, akkor megállapodásokra tudunk jutni. Ezek a projektek tulajdonképpen egy csapásra két legyet embereket is megölnek, nem csak az gazdaságot lendítik fel, hanem az energiabiztonságot is biztosítják, amely nagyon fontos prioritás, hiszen ezt a nemrég bekövetkezett válság is ezt mutatja. Nyilvánvalóan az elsősorban az állampolgárokat kell megvédeni a válság következményeitől, ezért májusban egy csúcsot szervezünk meg, és örülök, hogy elfogadták a javaslataimat, hogy ez a csúcs a foglalkoztatással és a szociális mandátummal foglalkozzon. Remélem, hogy kézzelfogható eredményeket érünk el, és három kérdéssel foglalkozunk majd ezen a csúcson. Az első az, hogy az embereknek megtartsuk a munkahelyét, amikor ez lehetséges. Nyilvánvalóan vannak már sikeres példák tagállamokban, ahol támogatnak rövid távú munkavállalásokat, és egyszerre képzik is az embereket. Tehát meg kell vizsgálnunk, hogy ezt hogy tudjuk megismételni és ösztönözni. Ugyanis hiba lenne, hogyha az embereket hagynánk, hogy elveszítsék a munkahelyüket, amikor ezek az ő vállalataik újról, újból foglalkoztatni tudják őket, hogyha vége van a válságnak. Tehát bizonyos tagállamokban ez működik, és már jól eredményeket értek el. Aztán amikor az emberek mégiscsak elvesztik a munkahelyeket, mivel nyilvánvalóan ez is megtörténik, akkor őket a munkaerőpiacra újra be kell vonni olyan gyorsan, ahogy csak lehetséges. Ezért a tagállamokat felhívhatjuk arra, hogy a szociális alapnak az összegeit a, a munkaerőpiacra irányítsák, méghozzá azért, hogy a legsérülékenyebbeket újra e, foglalkoztathassák és megmenthessék. Ez, ezen erőfeszítésekhez persze energiára van szükség. Aztán a fiatalok kal kell foglalkozni, tehát bevonni őket a munkaerőpiacra. Hogyha ugyanis hosszú távú munkanélküliség várja őket, akkor egy egész generációt vesztünk el. Ezért egy olyan politikára van szükség, amely ezt megakadályozza. Ne kövessük el azt a hibát, hogy ez történjen. Ezért a költségvetési ösztönzés mellé egy hosszú távú stratégiát és strukturális reformokat kell állítani. A stabilitási és növekedési eh, paktus, eh, paktum egy nagyon fontos eszköz erre. A Lisszaboni stratégia a növekedésre és a foglalkoztatásra továbbra is a gazdasági egy, egy, együttműködés és összehangolás fontos eszköze lesz. A strukturális politikai intézkedések segítenek abban, hogy rövid távon a különböző igényeket eh, összegezzük, és a fellendülést tartósá teszik közép és hosszú távon, és ezen kívül az ellenállásunkat és rugalmat rugalmasságunkat is növelni tudja. Nyilvánvalóan megfelelő intézkedéseket kell hozni, a belső piac kell, hogy a vezérlő elvünk legyen, hiszen ennek kell hozzájárulni az európai gazdakodáshoz, és a válságból való kimutat és mutatnia kell. Ezért a gazdasági nacionalizmus és protekcionizmus nem segít, ezért harcolunk ellene nemzetközi szinten, és és el kell, ellen kell állni a szirén hangoknak is. Ez a, ugyanis a jogközösségnek is alapvető elve. Tehát tisztelni kell a jogállamiságot, és mindannyiunkat köt ez a kötelezettség. A jogállamiság tehát előfeltétele eh, mindezen megoldásoknak, hiszen hogyan javasolhatnánk jobb eh, megoldásokat, jobb eh, szabályokat? Hogyan kritizálhatnánk a partnereinket, hogyha nem értenek egyet bizonyos globális elvekkel? és ugyanakkor mi magunk nem tudjuk a saját szabályainkat tisztában, tiszteletben tartani a belső piacon. Ez azért van, mert az európai tapasztalat azt mutatja, hogy a piacok csak eh, nyilván, nyilvánvaló szabályok, világos szabályok mellett tudnak eh, működni. Ez a közös parlamenti eh, találkozó mindig fontos, de azt hiszem, hogy az idei még fontosabb a többinél, ugyanis nagyon fontos, hogy a nemzeti és az európai parlamenti képviselők megvitassák azokat a súlyos problémákat, amelyekkel szembe kell nőznünk. Ez a válság meg bemutatta, hogy az európai fellépés az nem csak értéket ad, hanem, mint ahogy mondtam, vagy együtt úszunk, vagy pedig együtt süllyedünk el. Tehát szerintem igenis együtt kell úsznunk és fennmaradnunk. Nyilvánvalóan figyelembe kell venni, hogy milyen súlyos a válság, de hogyha a protekcionizmust elkereljük, akkor bebizonyítsuk, hogy erősebben fogunk kikerülni, és ebben, ebből a válságból, mint korábban voltunk. Ezt várják tőlünk az állampolgárok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Barozó elnök úrnak ezt a rendkívül érdekes előadást, és most megnyitnám a vita második részét. Az Európai Tanács soros elnökségének és a bizottság jelenlétében, úgyhogy először is az osztrák parlament képviselőjének Temesz úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim! Végighallgatta a tegnap délutáni és ma délelőtti vitát, akkor eh, az a benyomás keletkezik, hogy itt eh, végül is eh, a vita egy gazdasági csúcs előtt a gazdaság, vál, gazdasági válság kezeléséről szól. Itt ez nem egy jövői dolog, már ebben benne vagyunk. Gyakorlatilag nincs olyan hely, nincs olyan ország Európában, ahol hetente ne szűnnének meg ezrével a munkahelyek. És most másfél napig arról beszélünk, hogy mit lehetne tenni, kellene tenni. Ezt nem tesszük, és miért nem? Barack Obamáról már többször esett szó. Egy hónapja sincs még hivatalban, de már egy 5,5 százalékos GDP százalékot képviselő konjunkturális csomagot hagyatott jóvá, és már a Bush elnökség alatt is bizonyos támogatásban részesült az auta, autógyártás. Tehát egy hónap alatt, alig egy hónap alatt ez a csomag hatályossá vált. Mi pedig arról beszélünk, hogy mit kéne tenni, vagy mit lehetne tenni, de közben nem teszünk semmit. Válságkezelésre van szükség, a felelősségek egyértelmű meghatározására, hogy kinek mi a feladata. Tehát én a rendezvény, ami szerintem némi késlekedéssel került megrendezésre, én azt várom ettől a rendezvénytől, hogy az Európai Bizottság jó példával szolgál. Almunia úr tegnap azt mondta, hogy az EU GDP 1,7%-át lehetne gazdaság eh, serkentő eszközökre rendelkezésre bocsátani. Akkor miért nem tesszük ezt? És Barozó úr, ha úgy gondolja, hogy egy foglalkoztatási csúcsal májusig lehet eh, várni, akkor azzal is számolni kell, hogy addigra már százezerrel is növel, megnövekedhet a eh, munkanélküliek száma. Köszönöm szépen! Most pedig Irvinszki úr következik a lengyel parlament képviseletében. Tisztelt társelnök úr, kollégák, tegnap Trisé elnök úr a válság három szempontjáról szólt, és a fő okokról. A helyzet azonban lényegesen rosszabb, mint ahogy eredetileg gondoltuk. A tavalyi közgazdasági Nobel-díjas szerint ez a második nagy depresszió, és nagyon nehéz ezen túljutni. Ez tulajdonképpen a kapitalista rendszer válsága a 30-as, 1930-as évek óta az egyik legsúlyosabb válság. Nem hasonlítható a tíz évvel ezelőtti válsághoz. Ez a neoliberalizmus, a neoliberális kapitalizmus válsága, és nem vesztegethetjük az időnket azzal, hogy megpróbáljuk a tanulságokat levonni. Új rendre van szükség az Unió számára, Európa számára, de új rendre van szükség és új tervre a földgolyón élő 700 milliárd ember számára. Én nem vagyok biztos benne, hogy létezik ilyen terv. Barozó úr említette a G20-as csúcsot, ami talán közelebb vihet minket egy ilyen tervhez. Ugyanakkor az egyes nemzeti reagálások is meglehetősen eltérőek. Nem igazán dölt el, hogy ki irányítja a hajót, mint ahogy Topolánek úr mondta. Egyes országokban, például Franciaországban a tudományra és a technológiára összpontosítanak, a lengyel kormány pedig a megtakarítási intézkedésekre helyezi a hangsúlyt. Szerintem a franciáknak van igazuk. Meg kell őriznünk a munkahelyeket. És a prágai informális csúcs szempontjából is nagyon fontos mindez. A az EKB, az Európai Központi Banknak is döntő szerepe van a felügyelet területén, jól megfogalmazott, átgondolt célkitűzésekre és stratégiai tervekre van szükség. Prágában, Berlinben, Londonban vagy Brüsszelben egyaránt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Stenberg eh, úr a svéd parlament, eh, asszony a svéd parlament nevében. Köszönöm szépen, köszönöm Barozó úrnak hogy kiemelte a szociális és emberi szempontokat a gazdasági válság összefüggésében. Nagyon gyakran hajlamosak az emberek elfeledkezni erről a szempontról. Tulajdonképpen kérdésem lenne. Arra kérném Larson urat, hogy gondolja végig, hogy a válság keretében nem lehetne esetleg arról is vitatkozni, vagy nem kellene arról szót ejteni, hogy az egyének milyen felelősséggel tartoznak. Olyan terheket vállalnak, amelyek komoly szociális következményeket vonhatnak maguk után. Elnök úr, köszönöm. Vitbrod úr, a lengyel képviselet kép, képviselő, lengyel parlament képviselője. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani Topolánek, miniszterelnök úrnak és Barozó elnök úrnak, nagyon érdekes hozzászólásokat hallottunk részükről. Nagyon optimistán nyilatkoztak. Egyetértek az osztrák kollégával, nevezetesen, hogy sürgősen szükség van az intézkedésekre, de átgondolt intézkedésekre. Egy ilyen válsághelyzetben, aminek szemtanúi vagyunk világszerte és Európában is, nagyobb nyitottságra és együttműködésre, szolidaritásra és bizalomra van szükség. Nem zárkozhatunk be falak mögé, ugyanis hallunk, hallunk ilyen hangokat. Szerintem nagyon fontos, hogy milyen irányban haladunk. Szeretném megköszönni a francia kollégáknak is az elmondottakat, ugyanis egy megállapodás sikerült elérni a francia soros elnökség alatt a klímacsomag kapcsán, ami rendkívül fontos. Most érkezett el az ideje annak, hogy ezt meg is valósítsuk. És üdvözlöm Larson úr szavait is, A klíma stratégia megvalósítása eredményeként bekövetkezhet a gazdasági növekedés, miközben a pénzügyi rendszert is sikerül megtisztítani. A 20-20-as program a tiszta energiák, az atomenergia területén ezek olyan intézkedéseket feltételeznek, amelyek uniós szinten kell, hogy megvalósuljanak, de nemzeti szinten is lépni kell. Végezetül pedig, ez oktatást illeti. Szerintem nagyon sok eredményt el lehetne érni, ha minél előbb kezdenénk a fellépést már az általános iskolákban, minél előbb meg kell kezdeni a környezettudatos képzést. Köszönöm szépen. Vinyáli úr az olasz parlamenttől következik. Köszönöm szépen. A válsággal szembenézve az európai tagállamok különböző válaszokat hoznak létre, hogy a fogyasztók bizalmát fenntartják, hogy, fenntartsák, hogy a bankokat segítsék, és hogy segítsék a családokat, ahol csökken a jövedelem, és ezt úgy teszik, hogy figyelembe próbálják venni az állami költségek korlátozását is, és az Európai Unió szabályait is figyelembe véve, hogyha, mert hiszen, hogyha nem ezt tennék, akkor visszalépnénk. Ugyanakkor nem csak azt a kérdést mert kell feltenni, hogy mit kell tennünk, hanem hogy hogyan akarjuk ezt tenni. Hogyha gyors fellendülést akarunk elérni, akkor az egyének és a társadalom lehetőségeit is meg kell nyitni. Tehát akik vállalkozói kedvet éreznek, azokat ösztönözni kell. A civil szervezeteket is ösztönözni kell, akik válaszokat találnak a jóléti társadalom keretén belül. Ez a szociális piacgazdaság része. Ugyanakkor ez a szolidaritásnak is egy része. Tehát joggal mondhatjuk, hogy a gazdaság csak akkor lesz sikeres, hogyha bízunk benne. Tehát először a bizalmat kell építenünk, és a társadalom és az egyének kezdeményezéseit ösztönözni kell, és példát kell mutatnunk erre. Épp ezért az adminisztrációt csökkenteni kell a vállalkozások számára, hiszen ez túlzott ezen kívül egyszerű formákat kell alkalmazni a KKV-k ösztönzésére a megújuló energiák alkalmazására. És ha ezt tesszük, akkor a megfelelő irányba mozdulunk el. A kormányunk már ilyen intézkedéseket tett. A válságból az Európai Unió kikerülhet, de hogyha együtt reagálunk, akkor tudunk sikeresük lenni. A Galazsevszki úr a lengyel parlamentből következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az ülés során hallottunk a protekcionizmusról, a protekcionizmusról, és még a protekcionizmusról. Hallottuk többektől, hogy ezt nagyon veszélyesnek tartották. Ugyanakkor egyetlen delegáció sem vallotta be, hogy a protekcionizmus a saját országában is egy megoldás a válságra. Topolának elnök úr és Barozó elnök úr is beszélt erről. A protekcionizmusnak a szelleme kísértete valóban kísértet, vagy pedig csak reakció arra, amit bizonyos tagállamok tesznek? Talán félre értjük bizonyos vezető európai politikusnak a szándékait, vagy pedig Németország és Ausztria zárt munkaerőpiaca protekcionizmus jelent öt évvel az események után, vagy pedig ez egy közösségi politika. Ezek után mégis optimistán szeretném befejezni a hozzászólásomat. A válság bizonyos szempontból jó hír. Ugyanis az embereknek el kell gondolkodni arról, hogy mit is tesznek, mennyire hatékony az, amit tesznek. Az e- legutóbbi Európai Tanácson jó példáját láttuk ennek, az éghajlati csomag során esetében megértékeltük a megközelítést, megnéztük, hogy milyen költségekkel jár, és konszenzust értünk el. Ez jó jelzést küld, ugyanis ez egy nehéz projekt volt, ugyanakkor felelősség teljesen álltak hozzá, a különböző nézeteket kicserélték, és eredményt értek el. Következő hozzászóló, Ágvász úr a portugál parlamenttől. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök urak. Én minden esetre szerettem volna elmondani, hogy mekkora megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek az Európai Parlamentben most először, és szeretnék hozzájárulni ehhez a rendkívül fontos vitához, a válságból való kilábalásra. Véleményem szerint ez a perspektíva nem kizárható, hiszen tudjuk, hogy ennek a gazdasági és pénzügyi válságnak mi az eredete, az etika, az értékek és az emberi lény válsága. Ez ugyanakkor, amikor gazdasági és pénzügyi válság. Ez alatt a két nap alatt talán két kulcs szót mondhatnék egy egyértelmű nem a protekcionizmusra. Erőfeszítéseinket egységesíteni kell, csak így tudjuk leküzdeni a válságot, hiszen van egy olyan szociális modellünk, amit szeretnénk megőrizni. A kérdés a következő tehát. Talán a gazdasági növekedés, amelyet szeretnénk elérni, ugyanolyan, mint ami a válság előtt lesz? Ez a gazdasági növekedés azt jelenti, hogy gazdasági fejlődés lesz? Amikor a lakosságnak több mint fele napi kevesebb, mint egy dollárból ér. Talán a gazdasági válság ma a fogyasztói társadalomban, ami az életébe kerül annyi embernek, akik ezen konzumizmuson kívül esnek, Vajon ez is legalább annyira fontos? Azt gondolom, hogy új szociális megközelítést kell alkalmazni, egy új polgári magatartást, ami igen fontos érték, ez pedig az egyéni felelősség, mindannyiunk egyéni felelőssége a többiek irányába. És ezt pedig megfelelő helyen kell kezdeni az oktatásban, az iskolában. És az is a benyomásom, hogy amikor környezetvédelemről beszélünk, éghajlatváltozásról, akkor egyértelműnek tekintjük, hogy mindenki egyetért ezzel a széllal. Remélem, hogy ez így is van, mert ha nem, akkor ez nem fenntartható, ezt csak a világ egy részén valósítjuk meg. Aztán pedig a következő kérdést szeretném föltenni. Nagyon nagy mértékben elutasítjuk a protekcionizmus, legalábbis az alapján, amit hallottam itt. Nos, rendben van. A protekcionizmus a hatékonyság hiányát jelenti, és egyéb rosszakat, de van olyan protekcionizmus, amit mégiscsak tolerálunk itt Európában. A kérdése következő tehát. Miért van az, hogy Európa nem határoz meg nem állít fel egy nyitott hivatalt, és miért alkalmaz olyan szoftvereket, amelyek több millió euróba kerülnek Európának. Köszönöm, mondja az elnök, most pedig Jung úr szól a francia parlamenttől. Köszönöm szépen, elnök úr. Annyit szeretnék elmondani, hogy nem osztom azt a nézetet, amely optimizmust tükröz az eszmecserék során. Ugyanis én, én inkább az osztrák kolléga Tenedel úr nézeteit vallom, hiszen Alan úr is, aki egy elismert közgazdász, azt mondta, hogy ez a válság Larson úr is azt mondta, hogy ez háromszor hosszabb lesz, mint a múltbeli válságok. Tehát ezért nagyon ambiciózus intézkedéseket kell hoznunk. És ezeket az intézkedéseket én egyelőre nem látom. Látok nemzeti terveket, néha ellentmondóak ezek, a fogyasztást, a beruházást illetően. Ugyanakkor látok egy másik megközelítést is, amely eléggé félénk, ez a bizottságnak a fellépése. Ugyanakkor hatalmasak a kihívások hiszen minden nap ezrek, tízezrek vesztik el a munkahelyéket. Nem fogunk áprilisig, májusig, júniusig várni arról, hogy, arra, hogy megbeszéljük, hogy mit tehessük, ezt most kell tenni. Vannak rövidtávú intézkedések a fogyasztással kapcsolatban, a középtávú intézkedések, a Lisszaboni stratégia, a kutatás finanszírozása, az energiapolitika finanszírozása, másoknak a finanszírozása, stb. De hát hogy tesszük ezeket meg? Ezt nem látjuk. Legalábbis én nem látom. Azt hiszem, hogy épp ezért mondtam, hogy félénkek vagyunk. Látom persze, hogy a költségvetésnek milyen problémákkal kell szembenéznie, hiszen saját magunknak kell ezt az 1 százalékos vagy 1 százalékos buta szabályt betartanunk a költségvetéssel kapcsolatban, de a költségvetésen kívül lehet finanszírozási forrásokat találni. Miért nem döntünk úgy, hogy, költ, hogy az európai piacon, mindegy, hogy milyen formában, e például egy 800 vagy 1000 milliárd eurós összeget biztosítunk azért, hogy finanszírozzuk azt, amit el akarunk érni. Szerintem ezt kellene tennünk, hiszen különben a falba ütközünk, és nem a sürgős kihívásokra fogunk választ találni ebben a mélyre nyúló válságban. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A következő hozzászól Krill úr a Cseh Parlament képviselőházából. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim! A vita során igyekeztünk megoldásokat találni a pénzügyi, gazdasági válságra, arról beszéltünk, hogy rövid távon sürgető megoldásokra van szükség, de nem szabad megfeledkeznünk a közép- és hosszú távú megoldásokról és célokról sem. Az egyik feladatunk az, hogy a Lisszaboni stratégiát megfelelően végrehajtsuk, mert egyébként megkérdőjeleződik a 2010-es célkitűzés, aminek keretében Európát kell a világon a legdinamikusabb és versenyképesebb térségé tenni. A Lisszaboni stratégia felvizsgálatára is sor került, és most már egyértelmű, hogy a Lisszaboni stratégia kudarcot vallott. Nem pusztán arról van szó, hogy az Egyesült Államok mögött kullogunk, hanem annak is megvan a valós veszélye, hogy az ázsiai fejlődő gazdaságok is leköröznek minket. Versenyképes termékek nélkül nem, kép, nem lehetünk képesek túlélni a helyzetet a globális piacon. A GDP 3%-a a kutatásra és fejlesztésre nem elegendő, és még fél úton sem vagyunk. Egy még csak félig kérlet, vagy megvalósított stratégia is jobb, mint ha egyáltalán nincs stratégia. És mi van Lisszabon után? Mi történik majd 2010 után, milyen válaszokat kell majd akkor adni. Köszönöm, és most átadom Petering úrnak az elnöki szerepet. Das kam jetzt etwas äh, egy kicsit meglepett, de természetesen rendezünk el az előre tervezett dolgokat is. És akkor most az Európai Tanács elnökének, Topolanek úrnak adom meg a szót, hogy foglalja össze a vitát, majd Barozó elnök úr következik a bizottság nevében. Köszönöm. Nagyon hálás vagyok minden hozzászólónak az elmondottakért. A lengyel kollégának teljesen igaza van. A stagfláció rosszabb, mint a defláció. A depresszió rosszabb, mint a recesszió. És minden, amit teszünk, bizonyos reakciót vált képen, ezért körültenkintőnek kell lennünk. Ha azt gondoljuk, hogy meg tudjuk oldani a válságot, ez egy mítosz. Ez igazából nem működőképes. A mi feladatunk az, hogy a válság következményeit felszámoljuk, és hozzunk olyan intézkedéseket, amelyek a jövőbeni növekedés serkentik. Ez idáig a cseh köztársaság a GDP 1%-a mértékében, kb. 1 milliárd euró értékben foganatosított különböző intézkedéseket, és az év végéig még a GDP további 2%-át fordítjuk ilyen intézkedésekre, ami egy eléggé komoly csomag. Nagyon körültekintően kell meghatározni, hogy hova fordítjuk ezeket az összegeket, milyen multiplikátor hatást várhatunk a munkahelyteremtés szempontjából, illetve a termelés fenntartása vagy növekedése szempontjából. A májusi csúcsnak nem az lesz a feladata, hogy a foglalkoztatási problémát megoldja. A feladata az, hogy megvitassa az intézkedések és eszközök hatásosságát, milyen hatással voltak a foglalkoztatásra, a jövőbeni kilátásokra, milyen további lépéseket kell tenni, illetve hogy módosítani kell az intézkedéseken. Ez mind nagyon fontos. Ugyanis ezek a fiskális ösztönzők és intézkedések nem lehetnek hatásosak, hogyha kudarcot vallanak. Tehát minden szinten foglalkozni kell ezzel a kérdéssel. Vannak bizonyos fenntartásaim azzal kapcsolatosan, hogy ki mit vár el a klíma csomagtól, különös tekintettel a gazdasági válságra. A zöld munkahelyek természetesen fontosak, Ugyanakkor viszont olyan intézkedésekre van szükség, amelyek csökkentik az ipar számára a költségeket. Ha meg kell oldanunk a válságot, akkor a beruházásokat kell ösztönöznünk energiatakarékos beruházásokra gondolok. Az idei gázválság, a gazdasági visszaesés egyértelműen rámutat arra, hogy mennyire komolyan kell vennünk az európai projektet, hiszünk-e benne vagy sem. Ez nagyon fontos minden polgár számára, minden tagállamban. Hallottunk arról, hogy ez egy etikai vagy értékrendbeli válság. Ezzel is egyetértek. A gazdasági növekedés csak az egyik mércéje a jólétnek, vagy az életszínvonalnak. A biztonság, az oktatáshoz való hozzáférés, az emberi jogok érvényesülése, a környezet, védelem, ez mind alapvetően fontos. Viszont, hogyha a gazdasági növekedés nem valósul meg, akkor az egyéb területeken sem léphetünk előre. Én óvok attól, hogy itt most indokolatlan optimizmusba ringassuk magunkat, szerencsére erre vonatkozóan nem hallottunk hangokat, minden esetre azt is visszautasítom, hogy egy gazdaság ellenes megközelítést alkalmazzunk nem állíthatjuk azt, hogy mi ezt a válságot diktálni tudjuk. Ha ezt állítanánk, akkor csak súlyosabbá tennénk a helyzetet. A kérdés nem pusztán arról van szó, hogy mennyi összeget fordítunk a gazdasági ösztönzőkre, és csak óvnék attól, hogy új pénzt teremtsünk, új kötvényeket bocsássunk ki, hiszen ez majd az államadóság visszafizetése terén okoz gondot, és esetleg aláássa az eurozóna stabilitását. És 10-15 év múlva kell majd ennek meginni a levét. Ha most eh, nagyon eh, kemény kézzel bánunk el, és olyan intézkedéseket foganatosítunk, amelyek nem élveznek bizalmat, akkor a válság csak mélyülni fog. Tehát nekünk és önöknek körültekintő megközelítést kell alkalmaznunk annak érdekében, hogy a gazdasági bizalmat ismét helyreállítsuk Európában. Köszönöm szépen Topalánek miniszterelnök úrnak. Még hárman jelentkeztek, de először a bizottság elnökének Barozó úrnak adom meg a szót, majd a három kolléga kap szót, és utána lezárjuk a konferenciát. Euh, Először is a válság súlyosságával kapcsolatos kérdésben osztom sok képviselőnek az őszinte hozzáállását. Ugyanakkor osztom azt az érzést is, hogy türelmetlenek. Mivel én egy megválasztott képviselő vagyok, a különböző országok és állampolgárok választották meg, nyilvánvalóan ismerik a válságnak a dimenzióit, és hogy milyen új elemeket mutat. A bevezető megjegyzéseimben én is összente voltam, hiszen azt mondtam, hogy a helyzet még rosszabbodhat, mielőtt jobbá válik. Nagyon súlyos a helyzet Európában, és nem csak Európában, hanem az egész világon. Az Egyesült Államokban és a feltörekvő piacokon is, akik azt hitték, hogy őket nem éri majd el a válság. Nyilvánvalóan az Egyesült Államokban születtek a problémák először. Tehát ez a globalizációnak az első pénzügyi válsága és ez is megmutatja, hogy mennyire függünk egymástól. Tehát, hogyha olyan válságról van szó, amely a pénzügyi, a globális pénzügyi rendszernek a szívét, tehát az Egyesült Államokat érinti, annak következményei vannak bizonyos európai országokban, és ez a globális, a világ keresletet is befolyásolja, de nem csak a keresletet, hanem a beruházóknak és a fogyasztóknak a bizalmát is. Tehát egy válsággal nézünk szembe, és mit tesz ezzel a válsággal kapcsolatban Európa? Az első időszakban Európa, hogyha figyelembe vesszük, hogy 27 különböző államról van szó, akkor igazából elmondhatjuk, hogy jól reagáltunk. Mint ahogy néhányan említették, nem hasonlíthatjuk magunkat az Egyesült Államokhoz. Az Egyesült Államok egy ország, mindnek 27-en vannak és tulajdonképpen még az Egyesült Államok előtt is tettünk már lépéseket, hiszen a bizottságnak a tervét novemberben mutattuk be, és decemberben jóvá hagytuk a francia elnökség alatt a fellendülés tervét. De ugyanakkor a plen, fellendülés terve nem lehet olyan, mint az amerikaiaknak a terve, hiszen 27 európai országban vannak, akik az eurozónában vannak, vannak, akik más, vannak, ahol erős a recesszió, van, ahol pozitív növekedés van, vannak olyan országok, amelyek az EMF-től kapnak segítséget, hogy újra fellendülhessenek és az Európai Unió is itt szerepet játszik. Tehát nem könnyű a helyzet, sem politikai szempontból, hanem intellektuális szempontból, tehát a szakpolitika szempontjából sem. Nem könnyű, hogy közös program legyen 27 különböző helyzetre. Ennek ellenére jó eredményeket láttunk már, amikor egy olyan programot hoztunk létre, amely ezt a 27 különbözőséget figyelembe veszi. Ugyanakkor most a végrehajtásra kell koncentrálnunk. És nagyon fontos, hiszen nem lehet minden nap előállni egy új ötlettel, és ez nem is lenne hasznos a válság problémáihoz nem kell még a politikai vezetőknek a tétlenségét hozzátenni. Tehát a válság nehéz, de most a végrehajtásra kell koncentrálni, és nem szabad új problémákat létrehozni. A belső piacot nem szabad megosztani, hiszen mindannyian vesztesek, vesztesként kerülnünk ki ebből. Épp ezért az intézkedések végrehajtását, amelyet most megteszünk, kísérni kell azzal, hogy a rövid, a közép és a hosszú távi célkitűzések között különbséget teszünk. Ezért olyan reformokat akarunk végrehozni, amely az európai produktivitás termelékenységet védik, és a jövőbeli beruházásokat illeten és sokan említették a lehetséges munkahelyek létrehozását, Eh, az energia, a tiszta energia, a fenntartható energia, a eh, éghajlatváltozás területén, tehát ezek nagyon fontos piaci lehetőségek, és ezért a rövid távú intézkedéseknek nem szabad ellentmondania a közép és hosszú távú intézkedéseknek. És vegyük figyelembe az állampolgárok véleményét is. De e, e, az európai szintéren őszinték voltunk, és a parlamenti képviselők is mondták, hogy egy százalékáról van szó az európai költségvetésnek. Lehet, hogy legközelebb önök is segíthetnek nekünk, hogy a saját országaikat arra kérik fel, hiszen pontosan az önök országa, országai mondták azt, hogy nem lehet 1% fölé menni, erről ne feledkezzenek el. Tehát volt az egyszázalékosoknak a klubja, akik maximalizálni akarták ezt egy százalákban. És ugyanakkor azt akarják, hogy Európa valahonnan el, teremtse elő ezt a pénzt. De hát nincsen e, e, Európának erre pénze. Itt a nemzeti szinten kell költségvetési erőfeszítést tenni. És itt az amerikai dimenziókról van szó, hiszen nekünk e, Európában vannak automatikus e, e, megoldásaink, például a munkanélküliség növekedésével sokkal jelentősebbek lennek a szociális segélyek, mint Amerikában. Tehát azt hiszem, hogy realistáknak kell lennünk, amikor a helyzetet tekintjük. Tehát súlyos a helyzet, de azért nem szabad optimista, sem fetisista, pessimista nézeteket vállalni. Itt mindig Jean Monnet kell idéznem, aki azt mondta, hogy én nem, sem pessimista, sem optimista nem vagyok, én determinista vagyok, meghatározott vagyok. Köszönöm. Köszönöm, Barroso elnök úr. És akkor ez egy nagyon jó zárszó volt, de még három kolléga jelentkezett, meg is adom nekik a szót. Maria Ofélia Molleiro először Portugáliából. Köszönöm szépen, elnök úr. Hogyha megengedi, akkor egy üzenetet szeretnék átadni Barozó elnök úrnak, aki honfitársam. Köszönöm ezt a kezdeményezést hogy az európai parlamenti képviselők és a nemzeti parlamenti képviselők között találkozó valósuljon meg. De szeretnék szólni most azokról a hatásokról, amelyekkel a válság rendelkezik az egyes tagállamokban. És a legfontosabb az, hogy megnézzük, mit kell még tennünk. Inkább európai szinten kell tennünk többet, ugyanakkor viszont nemzeti szinten is. Bizottsági elnök úr, ön néhány fejezetét említette a fellendítési tervnek. Szó esett például a pénzügyi ágazatról. Az első munkacsoportban tegnap a megoldások a vállalatokra összpontosítottak, főként a KKV-kre, amelyeknek hitelre van szükségük, viszont nagyobb gyorsaságra kell összpontosítani. Tudatosítani kell azt, hogy mi a fontos a gazdaság fenntarthatóságának a feltétele olyan országokban, mint Portugália, és a KKV-knek kell segíteni, nem pedig a nagyvállalatcsoportoknak, ugyanis a KKV-k kevés munkavállalóval rendelkeznek, de több milliót alkalmaznak, többet, mint a néhány ezer nagyvállalat. Tehát a személyekre szabott megoldásokra van szükség hogyan kerülhetjük el a nemzeti rendszerek szakadását több millió munkanélküli számára. Jelen pillanatban nagyon sok szociális feszültség tapasztalható a munkával rendelkezők és a munkanélküliek között. A portugál munkavállalók az idegen gyűlölet áldozatává váltak például az Egyesült Királyságban. Jelen pillanatban az idegen gyűlölet nem a faji okokra vezethető vissza, hanem gazdasági okokra. És szó esett arról is, amit nagyon fontosnak tartok, a transatlanti kapcsolatokról. És annak szükségességéről, hogy beszéltünk az energiabiztonság fontosságáról. Azt hiszem, hogy az Egyesült Államok most, hogy jóvá hagyta az Obama tervet, a transatlanti piac a működőképes transatlanti piac pozitív lehet Európa számára. Ezért azt gondolom, hogy jobban meg kell hallgatnunk az észak-amerikaiakat, főként, illetve beleértve a kanadaiakat is. Azt hiszem, hogy a két kontinens parlamentjei között létre lehetne hozni egy transatlanti közgyűlést, amely ezeket a kapcsolatokat élénkítené. Köszönöm szépen. Köszönöm, kedves kolléganő. Még három hozzászóló van. Kettő Stefán, Stefán Szofjánszki és Stefán Sehnak, de először Szofjánszki úr a bolgár parlament képviseletében. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Kétség nem fér hozzá, hogy azért vagyunk ma itt, hogy a nemzeti parlamentek, az Európai Parlament és a bizottság szerepét meghatározzuk a gazdaság fellendítő programok végrehajtása tekintetében. Ezért szerettem volna csatlakozni valamennyi kollégámhoz, akik köszönetet mondtak Pötering úrnak, a parlamentelnökének, illetve a cseh elnökségnek, hogy megszervezték ezt a találkozót. Minden egyes ország, hogyha általánosítunk, három forrással rendelkezik. Nemzeti költségvetés, EU alapok és a banki finanszírozás. Most persze általánosítok. Hogyha a nemzeti költségvetést figyelembe vesszük, ez a nemzeti tervek fő alapja. Természetesen itt egyet kell értenünk, hogy valamilyen fajta protekcionizmus kialakul, ugyanis ez valamennyi ország jellemzőit veszi figyelembe. Szerintem ehhez kétség nem fér. A bizottság és a parlament milyen eszközöket használhat a folyamat stabilizálása tekintetében európai szinten? Természetesen EU alapokat és banki finanszírozást. Amikor a banki finanszírozásról beszélek, akkor az Európai Központi Bank szerepére is gondolok, a pénzügyi stabilizáció érdekében, illetve az Európai Beruházási Bank és az Európai Befektetési és Fejlesztési Bank szerepére gondolok. Aztán abban is mindannyian egyetérthetünk, hogy meg kell találnunk annak módját, hogy kilépjünk a válságból, hogy a munkaigényes tevékenységeket finanszírozzuk. Ha figyelembe veszük, hogy melyek ezek a tevékenységek, hát az infrastruktúra például, valamennyi országban van ilyen tapasztalat, nem is fogok ebbe részleteibe belemenni, de meg kell említenünk, hogy még a fejlett országokban is nagyon sok tennivaló van ezen a területen. De két egyéb területre is utalnék, az energiaágazatra. Itt egy kicsit világosabb politikára van és védelemre van szükségünk. Ugyanis még mindig távol vagyunk saját kérdéseinktől az alternatív energiaforrások kifejlesztése tekintetében. Például, hogyha a napenergiát figyelembe veszük, vagy a szélenergia felhasználását, akkor világos, hogy a kínai és a japán termelés az uralkodó még az európai piacon is. Ezt nemzeti és európai szinten is meg kell változtatnunk. Az környezetvédelem, az energiadiverzifikáció és a munkavállalás, a munkai teremtés három nagyon fontos eszközünk. Nem szabad megengednünk, hogy annyi élelmiszert előállítsunk, és aztán pedig eldobjuk azt. Végezetül pedig én bolgár képviselőként nem bánom, hogyha a bolgár kormány szabályozzák így módon. Köszönöm szépen, mondja az elnök És akkor most az osztrák parlament képviselője, Sennak úr. Tisztelt elnök úr, köszönöm, kedves kollégák. Larson professzor úr említette, hogy ez a válság háromszor olyan mély és háromszor olyan hosszú ideig tart, mint minden korábbi válság. Topolánek miniszterelnök úr és Barroso elnök úr is jelezte, a helyes amit nagyon helyesen megállapította, hogy itt tulajdonképpen ez a jelenség a pénzügyi válságból adódott, ami aztán átcsapott gazdasági, és esetleg átcsaphat energia, illetve klímaválságá. Ha ezt a válság szindrómát nem kezeljük a megfelelő intézkedésekkel, és a válságot követően mondjuk három-négy év múlva eh, várhatóan az energiárak eh, igen megugranak. Éppen ezért egy intelligens konjunktúra csomagra van szükség európai és nemzeti szinten is, de össze kell kapcsolni az európai szintet és a közösségeket. Ugyanis ebben a konjunkturális csomagban szerepelnek beruházási eh, elemek, munkaerőpiaci elemek, szociális elemek, és ezeket és egyéb területeket is, például a megújuló energiaforrások, a klímaváltozás területén olyan intézkedésekre van szükség, amelyek átfogóak, és nagyon fontos, hogy az export területén is megőrizzük a munkahelyeket. És a vita egyébként, ami az atomerőműveket illeti már a múlté. A márciusi konferenciára gondolva. Esetleg azt is át kéne gondolni, hogy Európában, európai szinten nem kéne -e átmenetileg csökkenteni az áfa kulcsokat a beruházás serkentés érdekében, és ebben csatlakozom a lengyel kollégához is. Itt Németország és Ausztria esetében nem érhet minket hát a protekcionizmus kapcsán a munkaerő piac korlátozása kapcsán, de ezeket a korlátozásokat minél előbb le kell bontani. Köszönöm szépen, Csennak úr, most pedig a cseh parlament alelnöke, Zauralek kap végül szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Már korábban felszólaltam mint jelentéstevő a válság társadalmi következményeit vizsgáló munkacsoport nevében, de most a saját nevemben szeretnék hozzászólni. Egyetértek azokkal, akiket aggaszt Európa helyzete. Az Európai Unió szerintem alábecsülé a válságnak a nagyságát. Az eszmecsere is azt mutatja, hogy igazából nem látjuk világosan a különböző válság szempontokat. Az EU válaszadása épp ezért töredezett és gyenge lesz. Néhány nappal ezelőtt az International Herald Tribune-ban egy cikk jelent meg az Obama csomag kritikájaként, mert nem megfelelőnek tartotta a leggyors, legrosszabb következmények elkerülése szempontjából lehet, hogy a legrosszabbakat elkerülhetik ezzel, de ugyanakkor a, nem akadályozza meg, hogy a recesszió depressz, ne váljon depresszióvá. Ez olyan, mint a 10-15 éves japán recesszió a 90-es években. Ez a csomag nem elegendő az, a gazdaság feledítésére az USA-ban írja az újságíró. Azt hiszem, hogy Európában ugyanez a helyzet az újságíró azt mondja, hogy e, tulajdonképpen egy lejtőn állunk, és hogyha nem, berah, nem ruházunk be, hogy e, feljebb mászunk a lejtőn, akkor lecsúszunk. E, mind, mindegy, hogy most van egy költségvetés erre, vagy nincsen. Hogyha ez a helyzet, akkor az EU intézkedései nem lesznek megfelelőek. A nemzeti csomagok túl kicsik, és nincsenek összehangolva Topolának miniszterelnök urat hallgatva azt látom, hogy tulajdonképpen az EU kötelezettségvállalásai sem világosak az éghajlatváltozás negatív következményei elkerülésére. Na akkor mi történik a G20-as csúcson? Egy csónakban nevezünk ugyan, de azért nem mindenki egyformán húzza az evezőt. Tehát tulajdonképpen a közös lépésekről kellene beszélni. Talán az eurókötvény, amelyekről én több napon át szóltam. Tehát fel kell szabadítani a forrásokat, mert nincs elegendő forrás a világon. Az amerikaiak kötvényeit felvásárolják. Tehát nekünk egyhangulag kellene fellépni, de az idő már nem elegendő, és sokkal sök, sürgetőbb lépéseket kell tennünk, hogy bebizonyítsuk, hogy együtt cselekszünk. Köszönöm, most pedig kérem, hogy Völcsek és Szobotka elnök urak adják meg a zárszót először, is. Szobotka úr következik. Figyelembe véve, hogy most azt várják tőlem, hogy valamilyen összefoglalót tartsunk, Szeretnék köszönetet mondani most Pötering úrnak, illetve az Európai Parlament munkatársainak, hogy lehetővé tették a tegnapi és mai vitát. Úgy hiszem, hogy ez a parlament közi találkozó a nemzeti parlamenti képviselőkkel és az európai parlamenti képviselőkkel különösen fontos. Tavaly tavasszal készítettük elő ezt a találkozót, és egy másik témával akartunk foglalkozni eredetileg, de elért minket a válság, úgy a gazdasági, mint a pénzügyi válság, tehát úgy megállapodtunk abban, hogy ezzel a témával fogunk foglalkozni. Találkoztunk Topolánek minisztere elnök úrral, a pénzügyminiszterrel, a bizottság elnökével Barózó úrral, Trisé úrral, az Európai Központi Banktól, Almónia biztos úrral, és a többi, és a többi, és valamennyi munkacsoportnak szeretnék köszönetet mondani. Nagyra értékelem, hogy elkészítették konklúziós jelentéseiket. Nagyon röviden szeretném azt mondani, hogy valamennyi hozzászólásban egyértelművé vált, hogy elutasítjuk a protekcionista intézkedéseket, az elnök óta elvették a mikrofont, tehát a protekcionista intézkedéseket elítéljük mindannyian, nem csupán a nemzeti parlamentek szintjén, hanem az Európai Parlament szintjén is megvalósul ez az elképzelés, hogy jogalkotási szempontból alá kell támasztani a válság megoldását, és nem csupán rövid távú megoldásra szabad összpontosítanunk. Ki kell mondani ezen kívül, hogy szembe kell néznünk nem csupán ezzel a válsággal, hanem hogy ugyanakkor bele kell gondolnunk, hogy a jövőbeli generációkat nem szabad fenyegetnünk a most hozott intézkedéseinkkel. A vita során ez már elhangzott, és amikor Prágában újabb találkozók lesznek, újra találkozunk, végezetül pedig egy kis koktél eseményre szeretném meghívni önöket, Vülcsek úrral együtt tartjuk ezt a képviselőház elnökével. Ezt az, az Antal József épület egyik külön termében fogjuk megtartani. Köszönjük szépen a rendkívül jó vitát. Zseni pane prezidente, vážený pane... Elnök úr, parlament elnök úr, tisztelt képviselők, nemzeti parlamenti és európai parlamenti képviselők, az elmélyülő gazdasági válság különböző reagálásokat váltott ki az egyes tagállamokban, és ez a vita számára igen gazdag témakört kínált. Szerintem nagyon érdekes vitát folytattunk, érdekes elképzelések fogalmazottak meg a megoldást illetően. Jövő héten a parlamentek elnökei fognak találkozni, Párizsban, Pötering úr is jelen lesz, Barozó úr is bevezető előadást fognak mindketten tartani a válságkezelés témájában. Természetesen a nemzeti parlamenti képviselők is jelen lesznek. A mostani konferencia következtetéseit majd ott is meg fogjuk beszélni. A válság idején, azonban kár, hogy csak egyszer találkozunk. Tekintettel a közelgő európai parlamenti választásokra, a cseh elnökség alatt csak egy alkalommal kerül sor parlament közé, vagy, vagy vegyes parlamenti találkozóra. Remélem azonban, hogy ennek ellenére az EP és a nemzeti parlamentek közötti együttműködés erősödni fog, ez elkerülhetetlen folyamat megteremtettük az alapját ezzel a konferenciával szerintem a további vitáknak a lehető legkülönbözőbb szinten, szinteken. A gazdasági válság nem egy tavaszi nátha, ami pár hét alatt elmúlik. Éppen ezért biztos vagyok benne, hogy ezekre a témákra majd a későbbiekben is visszatérünk, még például a svéd elnökség alatt. És ehhez minden jót kívánok a svéd soros elnökségnek. Ugyanakkor viszont meg szeretném most köszönni, hogy részt vettek ebben a vitában, az együttműködés szellemében, és remélem, hogy ismét találkozunk majd, amikor a cseh parlament egy ajándékot átad az Európai Parlament számára. Köszönöm. Kedves kollégák, én zárólag csak röviden szeretnék szólni. Három megjegyzésem lenne. Először is a jelenlegi válság egy teljesen új fajta válság, éppen ezért erre nincs egy előre meghatározott megoldás. Most azonban együtt kell fellépnünk ennek kezelésére, közös választ kell találnunk, a bankok jövőbeni felügyelete ellenőrzése tekintetében. És itt az elvekre is tekintettel kell lennünk, ami nem más, mint a szociális piacgazdaság. Mi a piac mellett vagyunk, de a piacnak az embereket kell szolgálniuk, éppen ezért a piacnak szociális funkciója van, és ez szerepel a Lisszaboni szerződésben is, nevezetesen a szociális piacgazdaság elve, amire választ kell találnunk másodszorban. Az Európai Unióban illetve az európai közösségen belül, amikor még gazdasági közösség volt, rendkívül sok eredményt elkönyvelhetünk. A belső piac kialakult, ha bár nem teljes mértékben, mert vannak bizonyos korlátozások, amire a lengyel kolléga is utalt, de alapvetően megvalósult a belső piac, a személyek, a tőke és a szolgáltatások szabad mozgása területén. És a protekcionizmus ezt a belső piacot zilálná szét, és teremtené meg annak a lehetőségét, hogy elveszítjük a nemzetközi piacon a versenyképességünket. Éppen ezért el kell utasítanunk, ellen kell állnunk a protekcionizmusnak Európai Unión belül és kívül is. Ami pedig a közös európai valutát illeti. Ha ez nem lenne, akkor az Európai Unió sokkal rosszabb helyzetben lenne. És ezt annak érdekében, hogy az európai valuta stabilitását megőrizzük, mindent meg kell tennünk, és nem szabad azt a mentalitást elfogadnunk, hogy felhalmozzuk a deficitet, mert ez megrendítené az euró stabilitását. A nemzeti valuta felértékelődése, leértékelődése az euróval szemben egyértelműen a belső piac ellen hatna, tehát ez az euró véd most minket. Végezetül pedig szeretnék őszintén köszönetet mondani először is minden hozzászólónak, előadónak, aki közül kettő még itt van, az Európai Bizottság elnöke Barozó úr, aki mindig is kész tárgyaló partner az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek számára. Nagyon köröm, köszönöm, hogy elfáradt eh, erre a rendezvényünkre, és köszönöm a bizottságnak a munkáját, eh, ehhez sok sikert kívánom, gondolom, hogy az önök nevében is szólok. Barozó úr, ön mindig rendelkezésünkre áll, és ezt szeretném még egyszer szívesen megköszönni. És eh, ugyancsak megköszönném Larson rektor úrnak, a Lund Egyetem rektorának akik majd átveszik a soros elnökséget, és kifejezetten külön szeretnék köszönetet mondani két kollégámnak, a protokoll értelmében először is a szenátus elnökének, Szobotka úrnak, akinek kiváló az együttműködése az EP-vel, és ugyancsak vonatkozik ez az alsóház elnökére, Vröcsek úrra, nagyon szépen megköszönöm ezt a kollegiális kiváló együttműködést, és az EP mindent megtesz annak érdekében, hogy a cseh elnökség sikeres legyen. Ehhez önök is hozzá fognak járulni, gondolom ma este, amikor a cseh parlament többséggel támogatni fogja a Lisszaboni szerződést, hiszen ez az egyik eszköz arra, hogy az Európai Unió kilábaljon a válságból, és a fejlődés útján meginduljunk a 21. században. Köszönöm minden közreműködőnek, munkatársamnak a közreműködést, és a kiváló tolmácsoknak is a munkáját, és akkor most a kiállításra meghívom önöket, és ezt követően szerencsés hazautat. Úgyhogy ennek szellemében szeretném megköszönni, és minden jót kívánni mindannyiuknak. Ну-ка, я на мебалю. Тато, чекай.